Good morning everybody. I had to wait until Azt hiszem, akkor talán fontos, hogy elkezdjük, ne is várjunk tovább. Természetesen el kell, hogy mondjam, kedves kollégák, résztvevők, hogy az ülést élőben közvetítik az interneten, meg is lehet utólag majd nézni. Szeretném megkérdezni, hogy mindenki el tudja elfogadni a napi rendünket remek, a napirend tervezetet pedig május 21-én közre is adtuk. A társelőadók, Fox és Hefner kollégák kérésére az intézmények székhelyével kapcsolatos vitát holnapra halasszuk, halasztjuk, bocsánat, ez volt a kérés, tehát hogy halasszuk el, remélem, hogy egyet tudnak érteni ezzel és természetesen azt is javasolnám a rend elfogadását követően, hogyha meg lesznek a megfelelő holnapi forgatókönyvek, hogy akkor tehát az holnap tegyük meg. 11.30 és 12.30 közöttre van tervezve, azt javaslom, hogy Cassini úr az elnök úr bejelentéseit követően tehát az Európai Uniós intézmények székhelyeire vonatkozó vitát foglaljuk el. Gerald, szívesen beszélek a kérésetekről, csak állapodjunk ebben meg, hogy meg tudjuk-e változtatni a programot. Tehát 11.30-tól 12-ig nem lehet, ezért én azt javaslom, hogy kezdjük holnap 10.35-kor nem tudom, hogy a többi kollega el tudja ezt fogadni. Valóban a mi kérésünk volt, de már az elejétől, már több mint egy hónappal ezelőtt ismételten újra meg újra megkértük ezt, és kommunikációs hiba volt a titkárság. De ha változtatni kell rajta, most akkor változtassunk rajta. So then you agree with my suggestion that Akkor egyetért a javaslatommal, ugye? Igen, teljes mértékben jó. Hát akkor, hogyha mindannyian egyetértünk, akkor azt javaslom, hogy tehát Fox és Hefner kollégák az Európai Uniós intézmények helyszíreire vonatkozó kérése megérkezett. Holnap 11.30 és 12.30 között kellene a vitát lefolytatni, hiszen nem jó nekik. Hadd mondjam el, tehát itt van a terv, a tervet leírták, a koordinátorokkal és a titkárákkal egyeztet, titkársággal egyeztetünk. Ma van a meghallgatás, és holnap a meghallgatás fényében lesz a vita magunk körében. Ez volt a terv. De aztán a titkárság megfordította. Ezért kértük, hogy fordítsák meg hiszen így már korábban döntöttünk, ma a meghallgatás, holnap a vita. Ez a javaslat, és hogyha ezzel mindenki egyet értene, akkor jó. Tehát ma a meghallgatás, holnap a vita. Igen, de tisztázzuk. A kérést Fox úr terjesztette be. 11.30-kor nem tud itt lenni, ezért a kérés az az, és ezt próbálom elmondani. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk, mert nagyon fontos a vita. Mindketten itt kellene, hogy legyenek. Ezért én most a köveszet javaslom. Nagyon érzékeny kérdés, állapodjunk meg, hogy az elnök bejelentéseit, illetve a koordinátorok ajánlásait követően 12-es napi rendi pontként tárgyaljuk meg. Ez az én javaslatom, de természetesen hadd ismételjem meg, hogy természetes az, hogy ma van a meghallgatás. És akkor, ha ma van a meghallgatás, akkor a vita az azt követően legyen, hogy már minden információt megtudunk erről. Tehát én azt ajánlom, javaslom, ha mindenki ezt el tudná fogadni, akkor remélem, hogy Rafael is el tudja fogadni, akkor járjunk el így. Ha tehát senki nincs ellene. Jó. Ami az előadó kinevezését illeti a második napi rendi pontunk. A politikai frakciók a következő előadókat jelenték a legutolsó ülésükön. A vélemény az Európa szabályozására vonatkozó vélemény Stein asszony az ALDE csoporttól, és a Költségvetési Szakbizottságé a hosszú távú tendenciák és politika az EPP-től, Brock úr. A megjegyzések mivel nincsenek, ha jóvá hagyják, akkor ezt jóvágyottnak tekintünk. Nézzem, nézzük, hogy egyetértenek-e azzal, amit a, az előadókra vonatkozóan javasoltak, elfogadtuk. Ami a ratifikációs folyamat eljárása. Mint mindig, a kettes pontban aktualizáljuk a szakpolitikai osztály dokumentumát, ezt köszönjük, és ebben a ratifikációs folyamatokról szól a tagállami szinten. A szerződés, gazdaságirányítás, valamint Horvátország csatlakozása kérdésköre, ami a közleményben szerepelt. A harmadik pont az ülések és a jegyzőkönyvek elfogadása. Ezzel kapcsolatban elmondom, hogy a március 14-i ülés jegyzőkönyve és március 18-19-i ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll a gyakorlat szerint jóváhagyottnak tekintjük akkor, hogyha az ülés végéig senki nem kifogásol, illetve ellenzi azt, úgyhogy bárkinek van ezzel kapcsolatban hozzászólása, kérem közölje velünk. Remélem, hogy a negyedik napi rendi pontot megkezdhetjük, és itt van a bizottság és a tanács is körünkben. Remélem képviselőik itt vannak, nagyon örülök, hogy itt vannak, köszönjük. A május 16-i a konferenciája ülésén a konferencia adáf jelentést engedélyezte, mégpedig jogalkotási kezdeményezés formájában. Ez a 41-es, 48-as cikkeknek felel meg, az eljárási szabályzat 41-48-as pontjának. Az eljárás módosításhoz nem szükséges lényeges változtatás a dokumentumokban. Semmi olyan, amely a holnapi szavazást a tervek szerint lebonyolított formában ö, meg, befolyásolja. 71 módosító, én magam Mester, Messerschmidt, Gustafsson, Schöflin úr, Scholz, Cassini, Jenako asszony, Joe Linen, Höckmark, Traskowski, Karas, Zieber, Hefner, Vilan kollégák, és természetesen az előadó DAF úr is módosító indítvány nyújtatott be. Kötelességem éppen ezért emlékeztetni önöket arra, hogy az elnökök konferenciája ragaszkodott ahhoz, hogy a jelentés ne haladja meg a címben megfogalmazott témát, amely az európai parlamenti választások megszervezésével kapcsolatos gyakorlati eljárások. Vannak olyan módosítók, amelyek mintha túlmutatnának ezen a kereten, politikai konzultációval kapcsolatosak a választás utáni időszakra vonatkoztatva. Természetesen először az előadónak adom meg a szót Dáfurnak, kérem mondja el álláspontját a módosítókról, és végül pedig ajánlásait a kompromisszumos javaslatokat. Dáfur, köszönöm, hogy eh, itt van. Good afternoon, everyone. Jó napot kívánok mindenkinek! Ami az elnökök értekezletét illeti, el kell, hogy mondjam, egy kicsit eh, Nagyon bonyolultnak, cizelláltnak találom a megfogalmazásokat. Az elnökök értekezlete egy jogalkotási jelentést blokkolt az Európai Parlament választási eljárásával kapcsolatosan, annak ellenére, hogy az AFKO szakbizottságban nagy többséget kapott ez a jelentés. Így tehát én úgy döntöttem, hogy most tovább lépek, és elmondom, hogy a tervezet mit is tartalmaz, egyébként a 85 módosító révén jelentősen javult a tervezet. Sandrin Belé 6 módosítót nyújtott be, a módosítók benyújtásának határidejét követően. Én azonban szeretném megkérni a szakbizottságot, hogy, hogy szavazhassunk ezekről is. Holnap délelőtt is akár beszélhetünk majd erről a kérdésről. Emlékeztetőül, egy politikai állásfoglalásról van szó, amelyel reagálunk a tanács és parlament azon döntésére, hogy előrehozzuk a választások időpontját, valamint a parlament és az Európai Bizottság azon döntésére is, hogy az európai politikai pártokat biztassuk arra, hogy nevezzék meg jelöltjeiket az Európai Bizottsági elnöki posztra választási kampányuk részeként. Mi parlamentként egy nagy többséggel támogattuk ezt az elgondolást össze. most pedig meg kell vizsgálnunk, hogy milyen gyakorlati következményei vannak ennek a döntésnek. melyek azok a következmények, amelyek szorosan összefüggnek a választási kampányjal. A választási kampány minőségét szeretnénk javítani, az európai dimenziót szeretnénk növelni, növelni szeretnénk az átláthatóságot és a választási részvételt is. Éppen ezen okokból kifolyólag akartuk, hogy a politikai pártok ilyen listavezetőket jelöljenek ki, úgymond, az Európai Bizottság elnöki posztra. A parlamentnek nagyon okosan és gyorsan kell eljárnia, valamint bátran is, annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződésben foglalt új kompetenciáit teljes mértékben kiaknázza, és hogy ezáltal részt vegyen a bizottság kialakításában, mégpedig már az első lépésben is, azáltal, hogy még júliusban megválasztjuk, jövő júliusban Barrózó elnök úr utódját. Hogy így eleget tegyünk a szerződés által kijelölt ütemtervnek, miszerint az új Európai Bizottságnak november 1-ére fel kell állnia. Természetesen késlekedhetünk ezzel, ahogy 2009-ben is tettük. Szeptemberben választottuk meg az elnököt, a bizottsági elnököt, úgy gondolom azonban ez nagy hiba lenne, és azt is jelentené, hogy november elejére ismét csak nem áll fenn az Európai Bizottság. nagyon nagy, nagyon súlyos politikai, gazdasági és társadalmi nehézségekkel szembesül az Európai Unió, és egy ilyen időszakban szükség van egy Európai Bizottságra, mégpedig egy nagyon erős Európai Bizottságra lehető legrövidebb időn belül. Szeretnék röviden beszámolni most a kompromisszumos módosítókról, és kiemelnék néhány egyéb kulcsfontosságú módosítót is, amelyekről úgy gondolom vitát kellene folytatnunk. Köszönöm szépen egyébként az árnyék jelentéstevőknek az együttműködést, amely ez idáig elsőrangú volt. A, vála- a szavazási lista elkészült. Az első kompromisszum a az egyes belekezdésre vonatkozik, amely a választások előtti időszakról szól. és arról, hogy mikorra kell a nyilvánosság előtt is megne, megjelölni, a, megnevezni a jelölteket. Ez egy nagyon összetett kérdés, sok-sok módosító érkezett erre vonatkozóan. Az a kompromisszum, amelyet javasolok, arról szól, hogy minden politikai pártnak a jelöltjeit 8 héttel a választások előtt nyilvánosságra kell hoznia. Néhány országban hivatalosan nem követelik meg, hogy ilyen gyorsan nyilvánosságra hozzák ezen jelölteket. Olaszországban, ha jól tudom, van egy törvény, miszerint 5 hét a választások előtti időtartam, amikor meg kell jelölni a jelöltet. Ebben az esetben az olasz állam egy hivatalos publikációjáról van azonban szó, a szóban forgó bekezdés ebben a jelentés tervezetben azonban a politikai pártokat szólítja fel, hogy gyorsan és átláthatóan cselekedjenek, és hogy válasszák ki és tegyék e, nyilvánossá jelöltjüket. Úgyhogy talán a megfogalmazást úgy alakíthatjuk át, hogy a politikai pártokra vonatkozzon elsősorban a szöveg. Aztán rátérnék most a négyes kompromisszumra. Söpflin Györgytől karoltam fel ezt az ötletet. Azt mondanánk a szövegben, hogy elvárjuk azoktól, akiket jelöltek, hogyha megválasztják őket, akkor mandátumokat vegyék is fel. A múltban nagyon sokszor előfordult, hogy pártvezetőket, nagy személyiségeket helyeztek a listák legelejére, anélkül, hogy ezen, a szem, ezen személyek valóban el is foglalták volna helyüket a parlamentben, vállalták volna a mandátumot. Belátom, hogy az első európai parlamenti választások alkalmával ez talán elfogadható volt, de mostanra már ez a gyakorlat arhaikussá vált, és egy kicsit be is csapjuk vele a polgárokat. A szavazónak tudnia kell, hogy kit is juttat be konkrétan a parlamentbe. Ezt követi a nemek közötti egyensúly kérdése a jelöltek listáján. Több módosítót is benyújtottak a kollégák, amelyek ebbe az irányba mutattak. Ön is, elnök asszony, ilyen jellegű módosítót nyújtott be. Valamint Szendrén és ellen Masszó és Constance Le Grip is ebbe az irányba mutató módosítókat nyújtottak be. Én úgy gondolom, hogy Ellen Lamassur és Legrip kolléganő 40-es módosítója alkalmazza a legmegfelelőbb terminológiát, és ez a módosító íródott a legmegfelelőbb szellemiségben is. Nem erőltethetünk választási kvótákat a tagállamokra. Lehet, hogy ezt kellene tennünk, de nem tudjuk megtenni. És ahogyan kezdetben is mondtam, nem írhatjuk újra az Európai Unió választási jogszabályait, egyszerűen csak kijelölhetünk egy bizonyos irányt a politikai pártok számára de természetesen állok a vita elé, de az alap ötlettel egyébként egyet is értek. Én magam is úgy gondolom, hogy javítani kell a nemek közötti egyensúlyán. Van, aki számára ez az egyenlőséggel egyezik meg, Az én pártomban, az én delegációmban, azonban a másik oldalon a férfiak kisebbségben vannak. Tehát tudom, miről beszélek. Ötös kompromisszum. Az ötös kompromisszum a szavazó cédula formátumáról szól. Ez is egy meglepően összetett kérdés. Vannak olyan országok, ahol a szavazó cédula külleme, formátuma az adott ország egyik sarkalatos törvénye szerint készül, ezért ezen országok nem tudnának eleget tenni azon javaslatunknak, hogy az európai politikai pártok és azok emblémája szerepeljen a szavazó cédulán. De itt is egy irányt próbálunk meg kijelölni elsősorban. És nagyon érdekes próbája lesz ez a föderális európai szintű politikai pártok és a pártcsaládjukhoz tartozó nemzeti pártok kapcsolatának. Kérdés, hogy meg tudnak -e állapodni egy közös kampányban. Tovább haladva, a hatos kompromisszumról szeretnék most beszélni. Négy jó módosítót használtam fel a kompromisszum megszövegezéséhez. Itt arról van szó, hogy egy párt platformon történjen a választási kampány, a bizottsági elnöki jelölteknek kétségtelenül lesz saját választási programjuk, de a szélesebb politikai párt platform részeként is kellene lefolytatniuk kampányukat. Három az új 3A bekezdés se kapcsolatosan. A 48-as, a 47-es és az 50-es módosító tartozik ide. Gerald megy a legmesszebbre, ugyanis azt kéri, hogy titkos szavazásra kerüljön sor a politikai pártokon belül, amikor kiválasztják az Európai Bizottsági elnöki jelöltjüket. Értem a javaslatot, de úgy gondolom még korán van ehhez. Nem érkezett még el ennek az ideje. Fontos, hogy reálisan látsuk a dolgokat, és talán kísérletezni is kell itt egy kicsit. Nyilvánvalóan És ez most az első kísérlet abba az irányba, hogy időben megjelöljék Európai Bizottsági elnöki jelöltjüket. Remélem, hogy demokratikusan zajlik majd le ez a folyamat, és átláthatóan, ahogyan kiválasztják jelöltjüket, úgy látom, a zöldek előválasztásokat akarnak tartani, ami nagyon izgalmas ötlet, és hát sok szerencsét kívánok nekik hozzá. De talán nem lenne feltétlenül megfelelő minden politikai párt esetében elvárni azt, hogy szavazással döntsék el jelöltjük személyét. Én tehát a saját 47-es eh, eh, bekezdésemnél maradnék meg ami a választási közvetítéseket illeti. Egy, kettő, három, négy, öt módosítónk volt itt. Plusz még érkezett egy javaslat Messerschmitt asszony részéről, hogy töröljük ezt a bekezdést. De attól tartok, hogy miután Figyelmesen elolvastam a módosítókat, mégiscsak a saját megfogalmazásomhoz ragaszkodnék. mely szerint az országoknak és a pártoknak meg kell engedniük, hogy a közszolgálati műsorszórók átvegyenek pártpolitikai közvetítéseket a választási időszakban. A hetes kompromisszum azt hiszem elég világos. A lényege ennek a kompromisszumnak az, hogy a listáik megfogalmazásakor, létrehozásakor a politikai pártok olyan európai polgárokat vegyenek listájukra elsősorban, illetve ne csak olyan polgárokat, akik az adott országban élnek, hanem más országban élőket is vegyenek fel listáikra, ez nagy mértékben előmozdítaná a választások transnacionális jellegét. És ha ragaszkodunk hozzá, hogy az országok tartsák tiszteletben a jogszabályokat, amelyek teljesen világosak ebben a kérdésben, akkor a politikai pártokat is arra kellene ösztönöznünk, hogy leheljenek ők is életet ebbe az elgondolásba. Elnök, Andrew, kérlek egy kicsit gyorsabban mondd el mondandómat, mert eh, már fél órája nálad van a szó, és mások is szeretnének még hozzászólni. Sietek, amennyire csak tudok, de el kell magyaráznom, hogy miben is áll a kompromisszumok lényege, mondja a felszólaló, és folytatja. A 81-es esetében úgy gondolom, hogy az U a régi megfogalmazás a legjobb megoldás. A 69-es módosító esetében pedig a valószínűsíthető ütemtervről van szó június és július vonatkozásában. formálisan ugye nem fog semmi történni, mielőtt az új parlament megtartaná az első ülését. Úgy gondolom, nagyon fontos ezt hangsúlyoznunk, hiszen, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor biztos vagyok benne, hogy az Európai Tanács át gázol rajtunk. Hát azt gondolom, hogy ezek lettek volna a legfontosabb pontok. Nyilván mindegyik nagyon lényeges, de ezek voltak a lényeges megjegyzések és a lényeges módosítók, amelyeket kompromisszumát tudtam összefésülni. tulajdonképpen a hagyományos formájú módosítókkal, és itt abba is hagyom. Köszönöm szépen, de miután láttam, hogy egyre többen kívánnak hozzászólni, és megtenni észrevételeiket, és még a végén lesz összefoglalás is, szeretelek volna kicsit felszólítani arra, hogy siess, úgyhogy nézzük akkor a felszólalókat elsőként. Köszönöm szépen. A mi frakciónk üdvözli a kompromisszumokat, és általánosságban véve elégedettek is vagyunk az eredménnyel, amely nyilván, amelyet megelőzött egy hosszabb eszmecsere a raportőr és a témafelelősök között, de azért van egy pár megjegyzésem, amit szeretnék mege- megosztani önökkel. Elsőként. Andrew Duff is említette, azt a pontot, hogy néhány módosító tulajdonképpen a hatáján kívül esik a, a jelentés címének. És azt gondolom, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy az elnökök értekezlete arra kért bennünket, hogy tar- tartsuk magunkat a mandátumhoz. Általánosságban elmondhatom, hogy igazából nem látok problémát, hogy egyik-másik módosítót visszavonjuk. A 69-es módosítóval kapcsolatban felberült hogy egy kérdés, de ezt csak egy módon fogjuk tudni megoldani, ugyanis hogyha ugye vagy nem tesszük a szavazólistára, vagy pedig ráhelyezzük, akkor frakcióként mi ellene fogunk szavazni. Tehát egyszerűen fogalmazva gyakorlatilag a parlamentnek el kellene köteleznie magát amellett, hogy a 11-es deklaráció mellett elkötelezve magát kezdje meg a tárgyalásokat, de hát a COP gyakorlatilag ez az egy, amit ki, ha, egyáltalán hajlandó lesz elfogadni. Úgyhogy számolnunk el azzal is, hogy ez a módosító elutasításra kerül, lehet, hogy Andrewval érdemes leülni, és még egyszer átbeszélni ezt, de hát nagyjából ez az, amit mi el tudunk fogadni. És hát ez így ugye inkább arra vonatkozik, hogy mi történik majd a választások után, nem a választásokra alapvetően koncentráló képés. Szóval a kettes és a 26-os preambulum bekezdés, a 70-es, 73-as, 74-es, 79-est viszont szerintem vissza kéne vonni. Egyszerűen azért, mert ezeket nem fogjuk tudni elfogadni és támogatni. Második megjegyzésem. Azt gondolom, hogy politikai módon is meg tudjuk oldani majd ezt a felvetést, de az én véleményem szerint három módosító, amit Ráhel úr 83 84 es és 81-esről fogalmazott meg, azokat más módosítókban is megtalálhatunk, amelyek viszont a kompromisszumok elfogadását követően okafogyattá válnak. Technikai szempontból értem én, hogy bizonyos szempontból nem érzik úgy, hogy ezek lefedésre kerülnek, de hát gyakorlatilag a kompromisszumnak ugyanazt kellene céloznia, mint a külön-külön módosítók. És itt persze a dátumok tekintetében sok mm, tagállam jelezte a nem tetszését. Úgyhogy szerintem ha, ahelyett, hogy ezt elutasítjuk, talán inkább itt is azt kellene mondanunk, hogy, hogy Paulo módosítójának a szellemiségét átvettük és pozitívan értékeljük, és be, belevesszük a kaduk féle módosítóba, azaz egy kompromisszumot kovácsolunk össze a kettőből. A hármas kompromisszumot illetően Andrew is felvetette a megoldást, és azt gondolom, hogy ez lehet helyes. hiszen nem lehet elvárni az, hogy most a saját jogszabályikat is módosítani fogják az egyes tagállamok, ha azt várják el tőlük, hogy x időre mutassák be a jelölteket, de hát az sem jó persze, hogy az egyik párt mondjuk nagyon gyorsan nyilvánosságra hozza a jelöltjeinek listáját, mások pedig nem, úgyhogy szerintem itt sarkaljuk a pártokat arra, hogy egy, egy időben is minél hamarabb mindenki hozza nyilvánosságra tegye közé a listákat. Ötös kompromisszum ez az utolsó, amiről szeretnék szólni. Nos, Pontosan azért, mert néhány ország van nagyon komplikált lenne az, hogy csak a jogszabályok módosításával lehetne majd az eredményt nyilvánosságra hozni. Nem tudom, hogy ez minden országban így van-e, de sok országban ugyanazt az eredményt nyit, nyilvánosságra lehetne tenni, ha például a mi parlamenten belüli szimbólumainkat kezdenék el otthon is alkalmazni. Tehát a tagállamokat és a nemzeti pártokat is meg lehetne keresni azzal, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, akkor menjenek abba az irányba, amit itt a módosítóban elővezettünk, tehát kettős nevet vagy kettős szimbólumot használjanak, anélkül, hogy módosítaniuk kellene például a választási listákra vonatkozó jogszabályaikat. Ugye ezek lettek volna az észrevételeim, a többivel egyébként egyetértek, a módosítók főleg kompromisszumos változatával együtt tudok élni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Söpflin úr következik, aki nincs itt, ezért George következik. Um, indeed. Uh, I'm entirely agree. Abszolút egyetértek Abszolút egyetértek azzal, ami éppen elhangzott, de pár dolgot mondanék a kontextusról, majd pedig a szövegről is. Andrew biztosan emlékszik majd a, arra, amit egy kollégánk mondott, legalábbis mi ketten bizonyára emlékezni fogunk. Ugye korábban már megállapítunk arról, hogy fontos a részvétel, fontos az átláthatóság, de szerintem a láthatóság is nagyon-nagyon lényeges elem választások során. Úgyhogy ennek azért legyünk tudatában. A második dolog, amiről szólnék, a biztosok kollégiuma novemberre föl kéne, hogy álljon. Hát ez nagyon lényeges, ez korábban is így volt tulajdonképpen. A legutóbbi alkalom, amikor eltértünk ettől, hát annak voltak nyilván nyomós okai, de ez a szabály. Harmadik kontextuális kérdés. Ugye, amire törekszünk ebben a jelentésben az az, hogy az európai zálódást próbáljuk előmozdítani, tehát a választásnak a valódi európai mi voltát kiemelni. És azért ez nem egy egyszerű feladat hiszen gyakorlatilag a fősodrás ellen hatunk, és próbálunk dolgozni. Hogyha azt kívánjuk megértetni a polgárokkal, hogy nem csak nagy bürokrácia, bürokratikus vízfej Brüsszel, hanem számos kérdésben fontos szereplőként agitál, amelyért aztán elszámoltható is kell, hogy legyen a polgárok előtt. Hát ez lenne a missziónk. És hát tudjuk, próbálkoztunk ezzel a korábban, és hogy ez nem egy egyszerű feladat. De amikor készülünk a kampányra, azért ez is legyen ott a fejünkben. Na most, hogyha a szöveget vesszük elő, mondtam, hogy nem túl sok fontos megjegyzésem lesz, hiszen számos alkalommal ezt megelőzően már beszéltünk rajta, róla. A hármas kompromisszumot illetően, hát azért itt vannak még vitáspontok közöttünk, Ugye elég régóta beszéltünk már erről a témakörről, de hát ugye itt a szövegben is, a megszövegei szerint politikai pártokról beszélünk. És akkor majd meglátjuk, hogy eh, mikor kezdjük meg a vitát mindenről, és aztán, hogy a listáknak a közvetétele az tényleg 8 hetes határidő legyen-e vagy sem, hát erről majd még beszéljünk. A 69-es módosítóval kapcsolatban Robertohoz hasonlóan érzek én is. Tényleg fontos, és komoly problémák vetődnek fel ezzel kapcsolatban, de hát az elnökök érdekezletén ezt fel kell vetni. Lehet, hogy ő nekik nem fog tetszeni ez a fajta ütemterv. Hát majd meglátjuk, hogy mi történik. Lehet, hogy az a verzió, amit te terjesztesz most itt elő, lesz az, amit tudnak támogatni. Ugyanez érvényes a 73-as módosítóra is. Odi féle módosítóról van szó. Hetes kompromisszumos módosító. Nos, a megszövegezés eléggé tág, de teret nyithat arra is, és nem akarom ezt támadni, félre ne értsetek, de ha valaki úgy kíván feltűnni, hogy szerepel az egyik tagállamnak a listáján akar szerepelni, amelynek nem lakosa, akkor hát ez, ez legyen lehetős, erre legyen lehetősége. De ha mondjuk van egy ír, aki Portugáliában él, de Lengyelországban tűzi magát listára, hát kicsikét abszurd helyzet, de azért az abszurditás sokszor hátba támadja az embert, és nagyon meglephetzi az embert, úgyhogy erre figyeljünk oda. Utolsó megjegyzésem, a 40-es módosítét, Lamassur féle módosítót abszolút támogatjuk, tehát legyen a nemek közötti egyensúly. Köszönöm szépen, jönnek a többi felszólalók. Rafael. Nagyon rövid leszek én is, köszönöm szépen Andrewnak a kiváló munkák. Azt hiszem, hogy ugyanaz a célkitűzésünk, amikor ezen a dosszén dolgozunk hiszen az európai választásokat szeretnénk valóban tényleg európaiabbá és relevánsabbá tenni. A nemzeti pártok kérdése és az ezzel kapcsolatos Európa Tanácsi eh, vélekedés is nagyon érdekes lesz, de szerintem eh, keményen megfogalmazott célkitűzésekre van szükségünk, ezeket kell kommunikálnunk a tanács felé. A 69-es módosítóval kapcsolatban ugye több minden elhangzott már itt a barátainktól. Hát a célkitűzések világosak, de ezeket el is kell érni, de azért hát azért ne feszítsük túl a húrt, főleg az elnökök értekezletére gondolok itt. Nyilván a választási dátummal kapcsolatban döntöttünk, igyekez, igyekezni fogunk felállítani a biztosok kollégiumát is, de hát nem biztos, hogy fogjuk tartani ezt a, az ütemezést, hiszen nagyon sok minden nem tőlünk függ, és nem ettől a jelentéstől függ, és ez befolyással lehet az egész folyamata, sőt kontraproduktív is lehet. Egy, azzal a kérdéssel kapcsolatban, és itt csak a két kételjeimet fogalmazom meg, tehát, hogy ki állhat ki, a, ki állhat ki jelöltként az a választásokban és ki az, aki utána a mandátumot valóban magára vállalja. Ugye itt különbözőek a, a hagyományok az egyes tagállamokban, nálunk például nagyon másként van. Nálunk például nem is lehet elképzelni azt, hogy valaki listán indul, aztán pedig nem ül be a, a parlamenti székbe. Miközben nálunk ugye vannak jogszabályok erre vonatkozóan, tehát nálunk lehet az is, hogy valaki indul, aztán pedig nem itt, hanem mondjuk a biztottságban lesz biztos. Nem azt akarom mondani, hogy itt más szándékok vezérelnek bennünket, nem is biztos, hogy ez a megszövegezés célra vezető lenne, hiszen akkor gyakorlatilag az választás vetődne föl, hogy akkor vagy biztos lesz, vagy pedig a saját nemzeti kormányban vállal miniszteri posztot, hát ez azért eléggé furcsa helyzet. Azt gondolom, hogy ha a nemzeti kontextusokban tényleg kont, kontraproduktív lenne egy ilyen megfogalmazás, és azt hiszem, hogy ebben a parlamentben sem célra vezető. Akik az Európai Parlamenti listán szerepelnek, hát azok azért nem, nem, nem a biztosi székben kéne, hogy végezzék majd. Köszönöm. Make eh, a comment? Hozzáfűzés? Hefner úr. Igen, köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek a jelentés általános vonalával. Örültem volna, hogyha jogalkotói jelentés lett volna. Nehéz persze megérteni azt, hogy miért nem tehetjük ezt meg. Ki más, hanem a parlament kell, hogy vezessen és jóvá hagyja az összes keretet, az európai választások kereteit. Az előadó a legjobbat próbálja persze ebből kihozni, és nagyon jó a javaslat mindannyian egyet tudunk érteni az általános gondolattal, erre nem is kell visszatérjünk. De ha lehet arra, a négyes kompromisszum. Már említették is páran, hogyha listáról beszélünk, Uh, taking over the job as member of the European Parliament. Az Európai Parlament képviselőjeként people think, okay, we can vote for him, we can elect him. Ha valakit megválasztanak, akkor uh, legyen képes és hajlandó is arra, hogy magára vállalja az ezzel járó kötelezettségeket. Ha erre nem képes valaki, akkor ne legyen rajta a listán. Nem lehet erre jogilag kötelezni persze semmit, de senkit, de hát egy ilyenfajta megfogalmazást, ahogy az előadó javasolja, valóban felvehetjük. A nemek kiegyensúlyozottsága. Nos, úgy gondolom, hogy ez egy picit gyenge, sőt mondanám túl gyenge. Nem csak, hogy az elvet kellene ö, megtartani, hanem minden párt lehetővé kellene tenni, hogy a, a nemek kiegyensúlyozottságáról beszéljünk, akkor az igazi legyen, tehát adott esetben még egy dolog, ez a párton belüli demokrácia. Említette azt is, hogy elsődleges formában kellene a jelölteket felvenni listára. Lehet, jó, de nagyon érdekelne, hogy a kísérlet, az, ez a fajta kísérlet milyen eredményre visz, nehogy az legyen, hogy pont ellentéte lesz annak, mint amit kérünk. Mi nem a, a legoptimális jót, hanem a, az alapvető normákat akarjuk, csak ami azt jelenti, hogy a demokratikus folyamat, a választási folyamat egészében érvényes legyen, és ez azt jelenti, hogy szabad, titkos és egyenlő. Vannak olyan kollégák a parlamentben, akit először a párt választott, aztán az állampolgárok, és nem pedig. Tehát te, te ne ilyen párton belüli mm, megállapodásocskáknak az eredménye legyen az, hogy ki kerül ide, hogy ki tetszik, vagy ki nem tetszik egy pártnak. És mivel vannak ilyen gyakorlatok, beszélni kell róla. Ez nem segít persze az Európai Parlament legitimációján, sem pedig a demokrácián. Hogyha az állásfoglalást most megtárgyaljuk, akkor ezzel legyen világos. Úgy gondoljuk, hogy a választási folyamat egészének demokratikusnak kell lennie, titkos, átlátható és egyenlő esélyeket biztosító. Általában véve azonban el kellene mondjuk, hogy a jelentés nagyon jó, minden kompromisszumos módosítót támogatni tudjuk, csak néhány ponton van, hogy egy kicsit többet szeretnénk. Köszönöm szépen. Andrew Bronx, Belié kollega, és utána le is zárom a listát. Igen, az eredeti megfogalmazásban és a módosítókban is, amelyek nagyon bátrak, nagyon komoly javaslatok vannak, de hát a tagállamokat ugye nem lehet eh, instruálni arra, hogy bárhogy is közvetítsék például a választásokat, vagy nem lehet instruálni őket arra, hogy az európai politikai pártoknak eh, tegyék lehetővé, hogy a szavazólapon rajta legyenek, a pártot sem lehet eh, utasítani arra, hogy bármilyen napra tűzze ki a választásokat. Most azonban azt szeretném mondani, ami az eredeti megfogalmazás vagy a módosítások szövege alapján nem világos. Ugye az elképzelések szerint a párt az 56-os módosító értelmében nem a párt választási nemzeti politikai pártok választási közve, választás közvetítései kiegészítve, hanem azon kívül kell, hogy ez a választási közvetítés legyen. A nevek, emblémák. Uh, the whole idea of having alternative candidates. Az a gondolat, hogy a bizottság alternatív ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy tükrözve látjuk majd, hogy a politikai párdemokrácia milyen. A parlamenti választásokat fokozatosan átalakították tulajdonképpen minisztériumi választásokká. Viszonylag bizonyos vagyok abban, hogy a belátható időn belül a legtöbb szavazó igen keveset fog már majd a bizottságról tudni, és még kevesebbet eh, az Európai Bizottságról, és még kevesebbet a különböző funkciókról. Úgyhogy remélem, hogy eh, nem bántok meg vele semmit, senki, de azért ez elég nagy konfúzió és elég nagy káosz. Természetesen, hogyha mondjuk A eh, párt többségi szavazatot kap, akkor még mindig le lehet őket le tudja az összes többi párt győzni együttvéve. Már erre a úr a 70-esben, ha jól emlékszem, azt javasolja, hogy a többségi szavazatot kapó választás legyen az első választás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez a végső választás legyen. Tehát igenis lehetővé kell tenni, hogy az a párt, amely ugyan a legtöbb jelöltet kapja, mégsem ő jelölje a bizottság elnökét. A nemek közti egyensúly eh, gyönyörű, ahogy ez itt meg van fogalmazva, és teljes mértékben elfogadnám, és elégedett lennék, hogyha a világ minden parlamentje nagyjából ilyen arányú férfi és női képviselőivel büszkélkedhetne. Itt ugye EP képviselőket. De ha a felek vagy önkéntes alapon, vagy kötelező formában azonos számban kell a nemek között válaszon, ez persze nem, körül, nem kerül semmibe, de más kritériumokkal kell érte fizetni. Tehát például a képesség a munka elvégzésére, és a másik a politikai vélemény, háttérbe szorul egyen, egy ilyen párton belül, és úgy gondolom, hogy ez túl nagy ár lenne. Köszönöm. Köszönöm. Egyszerű megjegyzésem azt, hogy a politikai érdem, a politikai vélemény és a érdem az férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik, nem hiszem, hogy ez bármiféle problémát okozhatna. Köszönöm, Sandin Bellier, örülök, hogy hozzászól. Merci, Madame la Présidente. Um, je voulais, permettez-moi... Elnök asszony, egy apró megjegyzésem lenne. Nagyon sajnálom, és alig tudom elmondani azt, hogy a parlamentünk, különösen a mi szakbizottságunk, a saját hatáskörének vagy a saját munkahelyének a meghatározásáról kell, hogy vitatkozzon. Ez ugye holnapra kerül erre sor. Nagyon üdvözlöm azt a javaslatot, amely a, demok- a parlament demokratikus legitimációját erősítő választásokról beszélünk, és azról az eljárásról, amely az elnök nevezését jeleni. Ezt nagyon sajnálom, hogy az elnökök bizottsága nincs itt ma, csalódást okoz nekem. Először is köszönetet kell mondjak az előadónak. És köszönöm azt is, hogy a módosító indítványok határ idejét nagyvonalúan eh, kezelte. A többieket is szeretném erre ösztönözni, hogy így járjanak el. Szeretném elmondani, hogy az európai pártok eh, számára nagyon fontos lesz, hogy jelöltet is tudjanak állítani az Európai Bizottság elnök kiposztjára. Ez egy új újdonság, amely bizalmat erősít, demokratikus és az európai állampolgárok nagyobb érdeklődését váltja majd ki az, Európa, az európai választások iránt az európai választási harc minőségére vonatkozóan e, egyértelműen jó lenne, hogyha minden államban ennek az lenne az eredménye, hogy többen vesznek részt. Támogatjuk azokat a kompromisszumokat, amelyeket az előadó meghatározott. Nagyon jó ki az egyensúly véleményünk szerint, de szeretném megemlíteni újra azt a javaslatot, ami több pontban is megjelenik Először is a listák, a nemzeti szinten a listák egyenlősége, illetve az egyenlőség a nemzeti listákon elnézést, úgy gondolom, hogy ez talán kevésbé lesz bonyolult, és a, ezt a fajta paritást igazán nem lesz nehéz. Azt hiszem, hogy hogy még kevésbé lesz az, ez nehezebb, tehát az egyenjogúság, mint rábeszélni a nyertes jelölteket arra, hogy vállalják a, a munkát az öt évre. A bizottsági jelöltek, az EU bizottsági jelöltek a következő pont. Nagyon érdekesnek tartom azt, hogy a politikai pártokat Európába továbbra is felszólítják arra, hogy úgynevezett előválasztásokat folytassanak le. Néhány párt már jelezte, hogy erre vállalkozik. Reméljük, hogy sikeres lesz ez majd. Aztán a nemzeti listák az európai jelölteknél. Ez persze nem az első dolog. 2009-ben volt már egy ilyen jelöltünk, Daniel Cohn-Bendit, tehát mi támogatjuk a transnacionális listákat mindent támogatunk, ami ebben segít, ebbe az irányba segít, tehát sokkal erősebb európai dimenziót kapnak így a választások. Támogatjuk azokat a módosítókat, ami azt mutatja, hogy azért lesz majd a, szükség lesz majd a bizottsági funkciók betöltésére javasolt jelöltek közti nyilvános vitára. A médiáknak itt óriási szerepe lesz, egy-két-három vitát kell majd lefordítani, ezt, for, ö, bocsánat, lefolytatni, ezt fordítatni is kell, és minden országban közre kell adni, közvetíteni kell. Úgy gondolom, hogy ez szintén hozzájárulna ahhoz, hogy a választások iránt nagyobb érdeklődés legyen. Aztán még egy ötletem van, illetve hát ezt más frakciók is jelezték és támogatták, mégpedig azt, hogy a következő választási harc választási időszakban 2014-ben hangsúlyozzuk majd eh, különösen azt, hogy az európai programok jelentősek. A nemzeti politikai pártok saját választási programjukban az európai dimenziót is tudják érvényesíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andrew Duff világosan jelezte, hogy szeretné a szakbizottságunk jóváhagyását kapni arra, hogy a későn beérkező módosítókat is elfogadja. Egyet értenek ezzel? Hogyha senki nincs ellene, akkor természetesen akkor örülünk a te javaslatodnak is, de hát azért a hivatalos eljárásokat be kell tartsuk. Andrew. Köszönöm szépen tudom, hogy sokan beszélhettek volna, de úgy érezték, hogy jobb, ha nem beszélnek, és ez is mindig segít. Ha jól tudom, és megértem, hogy milyen fenntartásai vannak az EPP-PSI csoportoknak a 69-es módosítóval kapcsolatban. És hát majd egy szóbeli módosítást be fogok terjeszteni, amiben tisztázom ezeket a dolgokat. És ami a, az elnökök konferenciájának is elfogadható lesz. De az AFKon belül majd tovább fogjuk vinni mindazt, amit a az elnökök konferenciája mondta, mondott, tehát hozzá kell kezdjünk ahhoz, hogy megállapodásra jussunk. de a, a tanács még nem ismeri a konzultációs eljárásnak a részleteit, ami a választások után kialakul. Erről meg kell még állapodjunk majd, és úgy gondolom, hogy ezeket le is kellene írni, meg kellene írni. Én magam nem bíznék szóbeli megállapodásban az Európai Parlament és az Európai eh, Tanács elnökei között hogy megállapodnának arról, hogy milyen lehetőségek legyenek. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha egy közös megállapodás alapján születne meg egy ilyen írásos megállapodás, ahogy a szerződés is előírja. De holnap még erre visszatérhetünk. A hetes kompromisszumos javaslat, hogy világos legyen, miről is beszélünk, ha majd ezt is még egyszer el kell, hogy mondjak. Traskowski kollega vetette fel azt az ötletet, hogy beszéljünk arról is, hogy milyen elvárások vannak a jelöltekkel kapcsolatban, hogyha képviselővé válnak. Múlt novemberben, ha emléksz, visszaemlékszünk rá, elfogadtunk egy olyan állásfoglalást, amelyben azt kértük, hogy az Európai Parlamentbe beválasztott képviselőknek legalább 50%-a egy bizonyos körből kerüljön ki. Az elnök akit tavasszal fogunk megválasztani, és aki majd ősszel kerül a bizottságba, végig kell, hogy menjen egy teljesen új eljáráson, Michel Barnier és Lewandowski kollégák a példák erre. De ez olyan eljárás, amivel a biztosnak a a hitelességét is tudjuk erősíteni. Tehát ha valaki képviselő, választott parlamenti képviselő, és utána lesz belőle biztos, az sokkal hitelesebb. Remélem, hogy erre a helyzetre majd olyan megfogalmazást tudom, tudunk találni, ami elfogadható. Gerald, teljesen egyetértek veled abban, hogy kritikus jelentőségű, hogy biztosítható legyen, hogy a bizottság elnöki posztjára való jelöltök, jelöltek demokratikusan legitim személyek legyenek. Nem csak arról beszélünk, ugye, hogy milyen legyen, milyen előírások legyenek az állásfoglalásunkban erre vonatkozóan. Bronx úr A, az európai parlamenti választások pártpolitikai közvetítése kiegészítő eszköz, nem pedig helyettesítője a nemzeti pártpolitikai közvetítéseknek. És ehhez hasonlóan a nevek fel megjelölése. Úgy gondolom, hogy itt is a lehető legközelebb kell hozni egymáshoz a kettőt, tehát a poszterek, szavazólap, röplapok, stb. a neveket a lehető legközelebb hozzuk egymáshoz. Mennyire egyszerű a bizottság elnökévé válni, kérdezte Bronx kollega. Hát nyilvánvalóan először is az kell hozzá, hogy az Európai Tanács jelölje a szemét, és Morera úr és én magam is azt javasoltuk, hogy elsőként is az Európai Tanács azt nézze meg, hogy melyik az a politikai párt, a jelöléshez azt nézze meg, hogy melyik politikai pártnak van a legtöbb mandátuma. De a szerződés nem egészen világos e tekintetben. A bizottság elnöke vajon kell-e, hogy olyan párthoz tartoljon, amely e ház abszolút többségét is élvezi. Tehát egy második jelöltre is szükség lenne. Aki adott esetben nem a legnagyobb pártból van, hanem egy koalícióból mondjuk, párt, több párt konszenzusából meghatározott személy. Úgy gondolom, hogy talán ez egy nagyobb kaliberű elnök lehetne. Mint mondtam, ez kísérlet, és ahhoz, hogy világosan lássuk, hogy ez a kísérlet mennyire lesz sikeres a választási kampány során, Szandinnal teljesen egyetértek. Ehhez szükséges az, hogy a jelöltek eh, nyilvános vitán vegyenek részt. És ezt a gondolatot be is vettük a, egy szóbeli javaslatba, és azt javaslom, hogy ezt támogassuk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, úgy gondolom, ez kulcsfontosságú, hiszen a legutóbbi alkalommal 42% volt a választási részvétel, nagyon fontosnak tartom, hogy jó jelöltjeink legyenek, és legyen egy érdemi vitánk is, talán így közelebb hozhatjuk majd Európát a polgárainkhoz, hiszen tudjuk, hogy ezen a téren hatalmas gondok vannak, társadalmi, gazdasági és úgy fogalmaznánk, demokratikus válság is van Európában. Köszönöm szépen a hozzászólóknak. Természetesen mindannyian tudják, hogy holnap lesz egy szavazásunk, és biztos vagyok benne, hogy mindenki részt vesz majd ezen, mindenki itt lesz, csak hogy legyen egy nagyon nagy többség is ebben a kérdésben. A következő napi rendi pontunk a 2014. évi költségvetés, a három oldalú egyeztetésre szóló mandátum. A jelentés tervezetet a az alelnökünk Messerschmidt óra a legutóbbi ülésünkön bemutatta. A módosítók benyújtásának határidejének lejártáig 22 módosítót kapott a titkárság. Brzovotka, Taszkowski, Hefner úr, Jetemekki kolléga, a jelentéstevő és még más kollégák is nyújtottak be módosítót. 15 percünk van még a meghallgatásig, ezért kérném a jelentéstevőt, hogy kérem mondja el véleményét és végül természetesen a kompromisszumok megtárgyalása is még hátra van, de remélhetőleg lesznek kollégák, akik hozzá szeretnének szólni, és kérem emeljék láthatóan a kezüket a magasba, hogyha hozzá szeretnének szólni, hiszen fontos, hogy aki hozzá szeretné szólni, az hozzá is tudjon szólni, a jelentéstevő a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Mindannyian tudják, a javaslatot köröztettem, volt már erről egy vita, és mindenki beadta a módosítóját, és úgy gondolom, nagyon nehéz a módosító kapcsán kompromisszumot elérni, hiszen nem csak a jelentés közvetlen témájához kapcsolódnak, hanem mindenféle irányba mutatnak, ezért én azt javasolnám, hogy holnap szavazzunk mindegyik módosítóról, azt hiszem 22 a számok talán a szakbizottság számára ez nem okoz nehézséget, hogy mindegyikről szavazzunk, és a titkárságnak már továbbítottam már a javaslatomat a szakbizottsági szavazásra vonatkozóan az egyes módosítókról. Több hozzám szólni valóm, mondandóm nincsen, hiszen minden benne áll a javaslatban, amit mindenki megkapott, és egy ennyi jelentéstevői találkozóra vonatkozó javaslatot is körbeküldtem, senki nem jelezte, hogy erre szükség lenne, úgyhogy úgy gondolom nincs semmiféle gond reméljük, hogy a kollégák is így gondolják. Hefner úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Csak egyetlen egy dolgot szeretnék felvetni. Ha megengedik, németül mondom el. Általánosságban véve azt gondolom, nagyon hálásak lehetünk a jelentéstevőnek a tervezetért. Mi legalábbis a magunk részéről nagyon Elégedettek vagyunk és támogatni fogjuk a szöveget. Az utolsó ponttal kapcsolatosan vannak politikai nézeteltérések, de hát már annyi módosító érkezett erre vonatkozóan, holnap szavazunk erről, nem is akarok most a részletekbe bocsátkozni. A politikai értékelések kérdése van itt előttünk. Mi másként értékeljük a dolgot politikailag, mint a jelentéstevő, és reméljük, hogy a szakbizottság többsége is hozzánk hasonlóan gondolja majd. Egy dolgot szeretnék kiem- kiemelni, az ECI kérdése. Az a gond, hogy úgy jött ez létre, hogy nem volt meg hozzá, hozzá szükséges technikai keret. A bizottság weboldala, weboldalát nem tesztelték előzőleg, nagyon sok panaszt kaptunk, nem működik jól, és eddig is csak egyfajta adhok megoldással működik, egy luxemburgi áthidaló megoldással működik. Egy ilyen eljárást, egy ilyen jellegű segítségnyújtást az európai polgárok felé, hogy polgári kezdeményezésekkel vegyenek részt az európai jogalkotásban, nem lehet úgy megszervezni, hogy adhok megoldásokat teremtünk, amelyek jogilag nem tiszták, és amelyekhez nincs meg a szükséges személyzet és a szükséges büdzsé, amelyre szükség lenne ahhoz, hogy egy ilyen bizottsági, európai bizottsági kezdeményezést megfelelően meg lehessen valósítani. Ezért mi sürgősen megoldandó kérdésnek tartjuk ezt. Úgy gondoljuk, a költségvetést meg kell növelni annak érdekében, hogy a kezdeményezés és annak kommunikációja, munkája is megfelelően megvalósítható legyen, valamint, hogy a bizottságon belül is megfelelő pénzeket bocsássanak rendelkezésre, és elegendő személyzeti erőforrást, hogy ezt az eljárást megfelelően meg lehessen valósítani, hogy mielőbb információt szolgáltathassunk a polgároknak, hogyha azt kérik, hogy az összes ECI administratív feladatait is meg lehessen oldani és hogy a megfelelő képzéseket is végrehajthassuk, annak érdekében, hogy ezeket a kezdeményezéseket úgy támogassuk, ahogyan arra valóban szükség van. Itt még mindig nagy a csalódottság, sok a bosszúság, ezért erre vonatkozóan egy módosítót nyújtottunk be, amely csak részben vetne át a jelentéstevő. Kérjük, hogy egy módosítónkat támogassák erre vonatkozóan, máskülönben a szöveg fennmaradó részét támogatni fogjuk. Elnök, köszönöm szépen. Fox úr is szeretne felszólalni, öné a szó, alelnök úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Schmidt kollégának a jelentést. Különösen tetszik nekem az, hogy azt kéri, hogy az EU adminisztratív költségeit csökkentsük. Nem sokszor látunk ilyen jellegű jelentést és biztos vagyok benne, hogy a, mó, hogy a kollégák módosítókat nyújtanak be, hiszen úgy gondolják a problémák megoldása az abban rejlik, hogy több pénzt költünk, de örülök, hogy az elsődleges tervezetben legalábbis szerepel ez a gondolat. Továbbá tetszik nekem az is, hogy Messerschmidt úr szól arról, hogy milyen problémákkal szembesülünk az európai politikai pártok kapcsán. Ha, hát ha engem kérdeznek, szerintem egyiket se kellene pénzügyileg támogatni, mert ez csak az adófizetők pénzének elpazarlásával egyenlő. De ha már politikai pártokat támogat az Európai Unió, akkor úgy gondolom nem szabad olyan játszmába bocsátkozni, amely során ez a parlament dönt arról, hogy mely pártok elfogadhatóak és melyek nem. Úgy gondolom, ez nagyon veszélyes, és rontja ennek az intézménynek a hitelét. Úgyhogy köszönöm Messerschmidt úr munkáját. Köszönöm szépen. Bronsz úr, és utána tényleg lezárjuk a felszólalók listáját, mert utána még a jelentéstevőt is meg kell hallgatnunk. Igen, nagyon rövid leszek. Az ötös pont a jelentésben Demokrácia ellenesnek ítél minden olyan kísérletet, amely gazdasági szempontból különbséget próbál tenni az egyes pártok között. Ez a... Erről pontról már szólt Fox úr, de Duff úr válasza az én kérdésemre, hogy a pártpolitikai közvetítéseket a választások során hogyan is kell kezelni. Erő azt válaszolta, hogy ezek kiegészítő jellegűek. Tehát itt nem is annyira arról van szó, hogy a politikai pártok között diszkriminálunk, hanem a nemzeti politikai pártok között teszünk különbséget a választások során, hiszen ha jól értettem, akkor ők arányosan kevesebb időt kapnának. Köszönöm szépen. Kérdem a jelentéstevőt, hogy szeretne még zárásképpen hozzászólni. Igen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Elmondtam már az elején, hogy bizonyos kulcskérdésekben vannak véleménykülönbségek. Az ECR az egyik oldalon áll, a másik oldalon a szakbizottság többi tagja. Pragmatikusan próbáltam ezt megközelíteni, ezért módosítottam a saját eredeti szövegtervezetemet is az együttműködés szellemében. Remélhetőleg a kollégák látják ezen igyekezetemet. Így jártam el az ötös pont esetében, ami a négyes pontot illeti. Hefner úrnak mondom, én azt javasolnám a szakbizottságnak, hogy támogassák Hefner úr módosítóját, úgyhogy ezzel szerintem nincs gond. És Ugye egy technikai problémáról van szó elsősorban a négyes pont kapcsán, ezért azt hiszem, hogy a hetes pont esetében egy általánosabb megközelítést alkalmazhatok. Itt nyilvánvalóan eltérnek a vélemény, el, eltér a véleményünk. Úgy gondolom, hogy itt azonban sikerült talán de a demokrácia szellemével megoldanunk ezt, is. köszönöm szépen tehát a hozzászólásokat, és várom a holnapi szavazást. Köszönjük szépen! Mint ahogyan már elmondtam, de hát azért volt néhány kolléga, aki az elején nem volt itt, ezért még egyszer elmondom. Az Európai Unió intézményeinek mandátumainak odaítélése az uniós intézmények székhelyének elhelyezkedése kapcsán holnap 10.35-kor kerül sor a vitára, erről állapodtunk meg, és az összes többi utána következik majd. Nagyon szépen köszönöm. Lenne akkor most egy három perces szünetünk, úgy gondolom megérdemeltük, és utána azonnal kezdjük a meghallgatást. Úgy gondolom rendkívül fontos témáról van szó. Olivier Kostát, Richard Wittentakert, Helvig Hoffmant és András Maurert üdvözlöm, és három perc múlva folytatjuk. Köszönöm. Okay, so dear colleagues, the three minutes is over, so if you could sit... Kedves kollégák, lejárt a három perc. Jó lenne, hogyha mindenki újra helyet foglalna, hogy időben elkezdhessük a munkát. Köszönöm szépen a türelmüket és Szeretnénk azért illusztrálni azt is, hogy tényleg pontosan kezdjük, és mindenkinek tiszteletben tartjuk az idejét. És fontosnak vélem ezt a mai meghallgatást, Ugye az Európai Parlament önszerveződési jogának továbbfejlesztésére irányuló módszerekről szól ez a mai meghallgatás. A célunk pedig az, hogy a parlamenti önszerveződési jogát fogjuk egy kicsit közelebb megismerni, körbejárni. A 232-es szerződés cikkből vezetjük le ezt a jogot, meghívtunk különböző szakembereket, és nagyon röviden el is mondom, hogy kiket hogy ha ismertetem a rövid CV-jüket, akkor mindjárt hallani is fogják, hogy kik ülnek itt körükben. Olivier Costa, az EIP, a bordói EIP-nak a politológusa, és az Emil Dürkheim központnak is részt vesz a kutatásában. Egyébként a College of Europe Eh, és a eh, Genfi Egyetemen is oktat lennék oktatóként. Egyébként a kutatási területe az Európai Unió és az Európai Parlament, és eh, politológusként számos ilyen témájú tanulmányt jelentetett meg, nagyon sok a publikáció, ami nevéhez fűződik, nem fogom az összeset elmondani, de nagy örömmel tölt el hogy itt van, és jó is olvasni tőle. Számos cikk, ezeket sorolja most a az elnökasszony francia címmel, tehát számos publikáció megjelent Kosta úr nevében. Mi szeretném fölkérni, mondja az elnök asszony, hogy a tanulmányát, illetve az előadását tartsa meg. 10 percet fog mindenki kapni, ezt szeretném világassá tenni, ez egy csapás irány mindenkinek, jó? Köszönöm szépen! Miután tudom, hogy biztosítják a tolmácsolást, ezért franciául fog beszélni az anyanyelvemen, ha megengedik. Nos, először is szeretnék abban a kérdésben megnyilatkozni, hogy az Európai Parlament önszerveződési joga és a parlamenti kamara vonatkozásában mi a véleményem. Nézzük meg, hogy mi az Európai Unió, milyen politikai rendszer. Nos, hát azt gondolom, hogy ha ezt a kérdést meg akarjuk válaszolni, akkor már is problémákba ütközünk, hiszen politikai rendszerként az Európai Unió egyfajta patchwork munka, különböző modellek kerültek kifejlesztésre, majd pedig továbbvitelre. Azaz nem egy politikai irányultságból került felépítésre az Európai Unió, és nem is lehet egy irányra feltűzni az összes fejlődési trendet. A konventnek sem sikerült ugye az alapvetéseket megfogalmazni az európai alapszerződést illetően, azonban a parlamentre vonatkozó mindenképpen igaz megállapítás az, hogy egyre nagyobb a hatásköre. A szerződés mai formájában sokkal többet mond el a parlamentről, mint az 50-es évek szerződései, a demokratikus alapokról is szó esik ugye ezekben a szerződésekben. Azonban nem csak a parlamentről, hanem a miniszterek tanácsát is ide soroljuk, és az európai polgári kezdeményezés is ugye egy olyan elem, amely megemlítésre kerül, úgyhogy a politikai konstrukció kicsikét nehezen érthető talán a polgárok számára, de ismerjük ugye a parlamentnek az alapszerződését és az abban foglaltakat. Az Európai Parlament továbbra sem szuverén gyülekezet, hiszen a parlamentben annyi, az alapszerződésben az, az szerepel, hogy a polgárokat képviseli a parlament. Aztán azt is olvasható a szerződésben, hogy a jogalkotásban és a költségvetésről szóló vitában is részt kell, hogy vállaljon a parlament. Aztán vannak ugye más európai intézmények is, úgyhogy egy félig meddig parlamentáris, meddig elnök elnökökön, elnökségeken alapuló rendszer van érvényben Európában. Eléggé messze menő az autonómiája a parlamentnek, de ez szinte véletlenszerűnek, is mondható, amely kialakult a történelem során. Nem volt korlátozás az egyes, egyre modernebb szerződésekkel a parlamentet illetően, nem voltak feltett feltételek sem, amihez kellett ragaszkodnia, vagy amelyeket be kellett volna tartani a parlamentnek, de hát gyakorlatilag a politikai prioritásokban való döntési joga az elsődleges a parlamentnek. A tanács és a bizottság igazából a parlamentnek ezt a, az autonómiáját sohasem kérdőjelezte meg. De nem is akarta a parlament túlterjeszteni gyakorlatilag a hatáskörén kívül eső területekre a saját megbizatását és politikai nyomás sem érkezett a parlament irányába, vagy a frakciók irányába. Az egyetlen korlátozás a parlamenti autonómiát illetően gyakorlatilag a székhelyi kérdésére vonatkozik, illetve a parlamenti naptárra. De ez a kettő össze is függ, hiszen a szerződés azt mondja ki, hogy 12 éve, ülést kell évente megtartani a parlamentnek Strasbourgban. Emlékeztetnünk kell azonban arra is, hogy az edinborói kompromisszum nem fentről lefelé kezdeményezett döntés volt, hanem az Európai Parlament megállapodása 2011-ben pedig a plenárison tulajdonképpen a székhely vonatkozásában nagy vita is lezajlott a parlamentben. Ugye számos új épület is épült itt Brüsszelben, de a kérdés az, hogy akkor hogyan tovább. Nos, két megközelítés ismeretes. Az egyik az, hogy mondhatnánk azt, hogy az Európai Unió gyakorlatilag nemzetközi intézmény, amely nem nagyon tér el a többiektől, és éppen ezért a tagállamok ennek az intézménynek a munka módszerét és székhelyét is, illetve az egyes intézmények a székhelyét is meghatározhatják, ahogyan ez a 340-es cikkben szerepel. Tehát az, a szervezetek maguk határozzák meg, hogy hol eh, létesítenek székhelyet. Viszont föderális szempontból megint csak más megközelítésre jutnánk. Hiszen akkor elmondhatnák, hogy a parlamentnek saját joga az, hogy most már önmaga hozzon döntést. Eredetileg a parlament, ahogyan ez már elhangzott, nem szorult korlátozások közé, éppen ezért az üléseinek a megtartása, hogy ezt hány kamarában teszi, milyen alkalmakkal, milyen szakbizottságokkal saját döntési hatáskörébe tartozhatna. Ez a parlamentnek gyakorlatilag az önrendelkezési jogát, jogkörébe tartozó feladatokat jelentene. A parlamentnek a függetlensége a közigazgatásban, a jogalkotásban és a költségvetési kérdésekben megvan, éppen ezért most az, hogy a naptárat illetően, illetve székhelyet illetően nem dönthet, ez kivétel. Igazából vannak, akik azt mondják, hogy ennek nincsen semmiféle jogi jelentősége, hogy ez a korlátozás megvan, hiszen a parlamentnek a munkamódszerét nem rögzíti semmi. Ugyanakkor a parlamentnek a munkamódszerébe igenis van lehetőség beleszólni, mint ahogyan ugye az edinborói kompresszum is jól illusztrálja ezt. Ebben a kontextusban az is elmondható, hogy kevés politikai rendszer van, amelyben a parlament saját maga dönthetne a székhelyéről. Általában ugye a, az alkotmányban szereplő helyen kell, hogy ülésezzen egy parlament, vagy ez nagyon fontos törvényben foglaltak szerint, de változtatni ezen a székhelyen vagy ülésezési helyen nem igen szokás. Azért fontos erről elgondolkodni, mert a parlamentnek, a székhelynek a megváltoztatása ugye itt lebeg kérdésként a fejünk fölött. A vonatkozó dokumentumokban nem mindig szerepel ez egyértelműen lefektetve, de, van, de azt tudjuk, hogy vannak különböző munkahelyek, Brüsszel, Luxemburg, és akár még több továbbiakat is elképzelhetünk. Tehát a székhely módosításának kérdés egy nagyon specifikus kérdés, hiszen ez, ha valóra válna, vagy ahhoz, hogy valóra válhasson, gyakorlatilag ehhez a szerződést is módosítani kell. Egyébként a 48-as cikk alapján ez lehetővé lenne. 1997 és 2012-ben volt egy bírósági ítélet, amelyben egyértelművé vált, hogy a parlament szabadon is megválaszthatja a székhelyét. Nyilván az ítélkezési gyakorlatot egy, a szerződés módosítással felülírható, és ha megengedik, akkor az utolsó három percben még a többi nemzeti parlamentre is kitérnék, hiszen nagyon fontos az, az összehasonlíthatóság. Ugye számos tanulmány is készült ebbe az irányba, három példát mondanék is az unión belül, például Portugália, Németország és az Egyesült Királyság, valamint Franciaország. Minden esetben úgy van, hogy a székhely kérdését az egyes kamarák nem ö, dönthetik el. Tehát vagy az alapszerződésben, mint Németországban például van meghatározva, hogy hol legyen a parlament székhelye, de a, egy kamara önmagában nem módosíthatja az ilyen irányú törvényt, ha két kamarás rendszerről beszélünk. Tehát a tagállamok önmagukban nem hozhatnak ilyen irányú döntést, mindig is támogatnia kell ezt a felvetést a kormányoknak is. Aztán az EU-n kívüli eseteket is mondanék, hiszen ez is sokat árul el. Például az amerikai, vagy a brazil rendszereket is említhetném, mert Brazíliában mm, egyszerűen az a szokás, hogy ott ülésezik a parlament. Nincs is lehetőség arra, hogy a parlament kivonja magát ez alól a kötelezettség alól, de amennyiben nyomósok van, akkor máshol is összeülhet a parlament. Ugyanígy van az Egyesült Államokban. Az egyes hatóságok a District Columbia-ban üléseznek, ezt jogszabálya, törvényi szinten lehet módosítani, de a hagyomány az egyszerűen az, és a szokásuk úgy alakul ki, hogy a kongresszusiak máshol szeretnének ülésezni, akik ugye parlamentként is összeülhetnek, megtehetnék, csak hát ez nem igazán észszerű. Akkor még nézzük meg Svájcot. Itt is van az Európai Unióval hasonlatos rendszer, nincsen írásosan rögzített leírat, ami a fővárosra vonatkozna. Igen, csak autonóman módon működik a parlament. Lugánóban és Genfben is összeült már több ízben a svájci parlament története során. A dél-amerikai parlament Eh, vannak azon nagyon sokáig folytattak vitát, hogy ezek hogyan is és hol ül, ülüljenek össze. De a Mercosur eh, intézmények eh, többi intézményhez hasonlóan is Montevideóban ülésezik a, a közgyűlés, a parlamenti közgyűlés. Még akkor is, hogyha fölvetődött több más város is. Csillében a parlament Valparaízában ülésezik, miközben Santiago-ban ülésezik a kormány. Ezt egyfajta decentralizációs intézkedésként foganatosították, még ha nem is annyira érthető. De most úgy tűnik, hogy, hogy egyesül a székely. Dél-Afrikát is sokszor emlegetik, ugye ott négy provincia van, és ott az a döntés született, hogy Pretória lesz a székhelye a parlamentnek, miközben a bíróságok például máshol kaptak helyet, de ez egy kompromisszum volt. Végezetül, hát tudományos kérdés arra, hogy a parlament önrendelkezési jogának mik a határai. Nagyon nehéz egyébként is megválaszolni az, hogy a parlament saját maga dönthessen-e a székhelyét illetően, hiszen nincsen szisztematikus jog, jog sem erre vonatkozóan, szinte inkább kivétel az, hogyha a parlament saját maga dönthet a székhelyéről. Diplomáciai módon kell majd megpróbálni megoldani ezt a kérdést, hiszen a székhely problematikája nem az autonómiáról mond ki bármit is a parlamentről. Köszönöm. Merci beaucoup. Désolé, on, on devrait trouver. Euh, Köszönjük szépen. Nagyon sajnálom, hogy technikai problémák is voltak, szerencsére túl vagyunk rajta. Köszönöm szépen, és ezzel Richard Vitekert kérem, a Lancasteri Egyetem professzorát, hogy tartsa meg előadását, amely Európai Parlamenti és Belső Szervezeti kutatásairól szól a frakciók, nemzeti pártok kérdéskörében. A professzor úr egyéb európai uniós intézmények komparatív politikáját és intézményi összehasonlítását is elvégezte. Több Európai Uniós könyvészcikk írója a komparatív politiká és több európai parlamenti párttal kapcsolatban kiadás formájában is megjelentetett. Simon hicks dolgozott együtt, több felmérést is végeztek képviselőkkel és az Európai Parlament belső szervezetéről, a, az Európai Parlament, az intézmények központjainak kérdésével foglalkozok, nemzetközi nemzeti pártbefolyásolás, Európai Parlament és az Európai Unió reformok a parlamentek a 21. században, nemzeti pártok az Európai Parlamentben, a bizottsági rendszer befolyásolása, az Európai Uniós politika, párt irányítás az Európai Parlamentben, és az EP parlamenti bizottsági rendszere 1979-től 99-ig tartó kiadványai vannak, óriási tudással rendelkezik a professzor úr, nagyon örülünk, hogy itt vannak, és azért olvastam fel rövid életrajzát, mert fontos, hogy tudjuk, hogy kiről is van szó. Köszönöm szépen, nagy öröm, hogy egy olyan bizottsággal, bizottságban lehet felszólalni, ahol ennyi érdekes kérdéssel foglalkoznak. Minden a kalapja, amit mondani szeretnék, az az, hogy a parlament önmagát szervező formája hogyan befolyásolja a szavazókhoz való viszonyát és az EU jogalkotási folyamatát. Az Európai Parlament és egyéb jogalkotókról vizsgáltam meg. Először most az Európai Parlamentről és bizottsági rendszereiről szeretnék beszélni, majd az intézményesített Európai Parlament tendenciájáról. A parlament szabadsága, a parlament eljárásai azt jelentik, hogy a parlamentnek kellene, alapján a parlamentnek kellene eldönteni, hogy hol akar dolgozni. Általában két kamarás jogalkotási rendszernek tekintik a parlamentet, ahol a két ház két különböző városban van. Az Európai Parlament és az a jog, hogy hol végezze munkáját, nyilvánvalóan jelentős mértékben függ attól, hogy az LP e képviselők mit, hogyan vélekednek erről, és hogy hogyan befolyásolja mindez munkájukat. Nézzük tehát az Európai Parlamentbe és a parlamentből kifele való mozgásokat. Az EP egyre profibbá válik, és a társadalomtudományokból vett kifejezésvel egyre inkább intézményesedik és az eljárásokat saját maga határozza meg, annak érdekében, hogy hatékonyabb és hatásosabb legyen a munkája. De természetesen belső korlátai is vannak ennek. Az Európai Parlament eh, közti képviselők eh, között a, a rotáció tulajdonképpen jelen, eh, viszonylag magasnak tekinthető, 94 előtt 58, azután 50 os volt. Ha megnézzük az EP képviselők karrierjét 79-től, akkor a legtöbbje két-három mandátumot, választás után szerzett csak mandátumot, és a döntő többség csak egy ciklusra. A legtöbb képviselő azonban tehát többször is újraválasztásra kerül a legutóbbi választásoknál mintegy 40% maradt ugyanabban a kézben kvázi. A legutóbbi választások azonos bizottsági eredményeképpen az ugyanannál a bizottságnál dolgozók is alapvetően megmaradtak. Aki kapja meg a vezetői posztokat, ez egy másik tanulmány kérdése. A bizottsági helyek, alelnök, frakcióvezetők, stb. Ezek azok a változások, e, ezeken a területeken változásokat várunk akkor, hogyha intézményesebbé válik a parlament, és hogyha a forrásait a jogalkotási folyamat befolyásolására jobban akarja felhasználni. A parlamentnek jelentős előnyt jelentene az, hogyha eldönthetné, hogy hol akar dolgozni ezzel rugalmasabbá tehetné a menetrendjét, ez most nagy hiányosság. Ezzel a rugalmassággal jobban tudna reagálni az eseményekre, és azonnali munkát tudna elindítani. Jelenleg a parlament a szerződésben nem meghatározott területeken is jelentős jogkörökkel rendelik, például a, a bizottságok, a biztosok kollégiumával tárgyalhat, illetve azokat meg is változtathatja, mielőtt azok megkapják megbizatásokat. 2004 előtt nem volt erre persze lehetőség. Ennek természetes következménye lenne, hogy az EP-nek megint csak saját magának kellene meghatározni azt, hogy hol akar dolgozni, hiszen a jogalkotásban is szerepe van. A második pont, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy nagyon sokan kétkamarás jogalkotásról beszélnek. Ez a politikai rendszer nem felel igazából meg a nemzeti politikai rendszerek modelljének. Két ház, a miniszterek tanácsa és az Európai Parlament, ne felejtsük el, hogy különböző jogkerekkel rendelkeznek ezek az intézmények az, hogy egykamarás kamar, kamar, parlamentről legyen szó, nos, ez igazából szokatlan lenne, hiszen a két kamarás rendszerek azonos esetben ugyanabban az épületben, de mindenképpen ugyanabban a városban üléseznek. Az Európai Unió jelenlegi helyzetében, ahogy Köszter professzor is említette, az Európai Unió már nem az, ami korábban volt, a szervezet is más, az intézmények központa, központjai ugye átmenetileg az 50-es években határozták meg, most végre végleges helyet kellene találni. Az Európai Tanács és az Európai Parlament az EU jogalkotási folyamatásban központi jelentőségű erre vonatkozó rendelkezésekkel a háromoldalú tárgyalést, a trialógust és egyéb eljárásokat is meghatároznak hogyha az EP helyszíne nem befolyásolja a folyamat hatékonyságát, akkor miért ne választhatná meg a parlament, hogy hol dolgozzon? Az EP képviselők közti felmérések azt mutatják, hogy az EP képviselői nagyon sok brüsszeli szereplővel vannak kapcsolatban, 52%-a például a képviselőknek jelezte, hogy legalább hetente egyszer érdekcsoportokkal, brüsszeli székhelyűekkel találkoznak. Egy Egyötödő mondta, hogy a bizottsági alkalmazókkal hetente egyszer lépnek kapcsolatba, és a képviselők 70%-a legalább havonta tehát gyakori az EP képviselők tanács és a bizottság közti kapcsolat. A harmadik pontom az, hogy ha az Európai Parlament eldöntheti, eldöntheti, hogy hol dolgozzon, sokkal rugalmasabb lehetne. Ez nemzeti parlamentekre is jellemző. Jelenleg az EP különböző pontokon Strasburgi héten ülésezik, ami azt jelenti, hogy nem tudják szükségszerűen a vitát követni, nem tudják az Európai Parlament, eh, Jacobson is mutat a könyvében, hogy a külső eh, kívülről érkezők eh, nagyon furcsa helyzetnek tartják a brit parlamentben. A vitákat követően lehetőség van a, arra, hogy a képviselők tárgyaljanak. Itt az EP esetében először meg lehet hallgatni a vitát, és utána szavaznak. A bizottsági ülések, a meghallgatások egy nap, vagy párhuzamosan is a plenárissal történhetnek az EP bizottsági üléseket is tarthat Strasbourgban, de hogyha dönthetne erről szabadon, akkor megint csak sokkal rugalmasabban oszthatná be a maga munkaidejét. A negyedik pontom szerint a felmérések azt bizonyítják, hogy az EP képviselők többsége támogatja azt, hogy a plenáris ülések Brüsszelben legyenek. Tudjuk az EP felmérés, képviselők felméréseiből 2000, 2006 és 2010-es felmérésekből, hogyha ezeket az adatokat összefésüljük, akkor látjuk, hogy a képviselők 70%-a támogatja azt, hogy az, EP képvis, az Európai Parlament összes plenárisát Brüsszelben tartsa. A végső megjegyzésem pedig az, hogy vajon negatív média visszhangja van-e az EP eh, székhelye körüli eh, vitának. Hogyha az EP saját eh, döntésük szerint járhatnának el, akkor beszámoltathatók lennének, és felelősségre is vonhatók ezzel kapcsolatban, amire jelenleg nincsen lehetőség. Az Európai Parlamentet e, saját jogán, tehát ezen okok alapján engedném eldönteni, hogy hol tartsa üléseit. Köszönjük szépen azt, hogy az időt is tiszteletben tartotta. Mielőtt a következő előadónak megadom a szót, szeretném megkérdezni, hogy kedves kollégáink közül hányan kívánnak hozzászólni. A tisztesség kedvéért nyilvánvalóan Korinnak fogjuk majd megadni a szót, mint előadónak. Ez magától értetődik. Konstant, még ki? And keep it Emeljék csak. Cecil, dear Vice President. Zalelnök és Angeli úr, persze, ön volt az első a listán, Angeli úr, természetesen. Köszönjük. Nem fogom most lezárni a listát, lehet, hogy kollégák még megérkeznek, de szeretném tudni, hogy hány hozzászólást várjunk. Tehát köszönöm még egyszer, és most megadom a szót Herwig Hoffmannnak, az európai közjog professzorának a Luxemburgi Egyetemen tanít a professzor úr egy rövid életrajz. A professzor úr tehát a Jean Monnet eh, intézet, közjogintézet elnöke is, a Párizsi, eh, kolumbiai luxemburgi egyetemeken tanított, a luxemburgi egyetemen ő volt az Európai Jog Központja alapítója. A Kölni jog, jogtudósok karának tagjaként EU közigazgatási törvényel, jogszabályokkal is foglalkozik. Több német jogász körnek a tagja, európai közigazgatási joggal, európai jogintézményekkel foglalkozik tudományos munkájában. Néhány írása, közigazgatási jog és az EU nem igazán jó, hogy németül olvasok fel, de az angol címeket talán, ha megengedik, felolvasom. Az, az Európai Parlament, az EU pluralizálódása, a végrehajtó szervek pluralizálódása igen gazdag életmű, és nagy szerencsénk, hogy ön is el tudott jönni. Ma meg is adom a szót. Um, I would, just following up on the other two speakers, make three points. Um, Köszönöm szépen a meghívást. Három dologra térnék ki. Először is az önrendelkezés elvének háttere, és másodszorban hogyan alkalmazható az. Az önrendelkezés jogának háttere természetesen az, hogy az elmúlt 60 évben az Európai Parlament olyan módon fejlődött, ahogyan a többi intézmény nem, mind abszolút, mind relatív értelemben a parlament kompetenciákat kapott a jogalkotás területén többek között elszámoltathat el, elszámoltatható felé a végrehajtó hatalom, de ahogyan tudjuk, az Európai Parlament saját székhelyével kapcsolatosan nem dönthet. Hogyha a tagállamokhoz hasonlítjuk a helyzetet, hamarosan ugye 28 tagállama lesz az Európai Uniónak, legalább 6 tagállamnak van az alkotmányában valamilyen rendelkezés arra vonatkozóan, hogy hol van az adott ország parlamentének székhelye. Dánia, Luxemburg, Svédország, Lettország és más egyéb, egyéb országok is ide tartoznak. Ha azonban meg, megnézzük ezen alkotmányokat pontosan, általában a végrehajtó hatalom székhelyét is meghatározzák, és az európai szerződésekben úgy tűnik sokkal részletesebb a szabályozás, mint az egyes tagállami alkotmányokban. Mi is ez az önrendelkezési jog? Az önrendelkezés, az Európai Parlament önrendelkezési joga és kötelezettsége az, amiről itt szó van, az Európai Unió működésének, működéséről szóló szerződés vonatkozó cikkeim szerint az Európai Parlamentnek a saját eljárási szabályzatát meghatároznia, és az Európai Unió bírósága több ízben is úgy értelmezte, hogy az Európai Parlament elfogadhat olyan rendelkezéseket, amelyekkel a saját eljárásait és saját működését biztosítja. Gyakorlatilag, ha így értelmezzük ezt a szabályt, ez azt jelenteni, hogy a parlamentnek kötelessége az önrendelkezés jogát gyakorolni. Tehát a parlamentnek kell saját munkáját megszerveznie a szerződések értelmében. Ha most megnézzük az önrendelkezés jogának keretét, akkor a 341-es cikk és a 6-os jegyzőkönyv az, amely elsősorban lényeges. Ez, ezen szabályok kimondják, hogy az Európai Parlament székhelyét egyhangúan határozzák meg a tagállamok kormányai, aztán az edinbarói döntés is eh, említi, említendő itt. Ez volt az Amsterdami Szerződés hatos számú jegyzőkönyve, később eh, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésé alakult, amely ugye eh, elsődleges joganyagnak számít. Ezek, ez tehát a keret. Tehát mit tehet a parlament, hogyha úgy gondolja, hogy ebben a kontextusban változásra van szükség, különös tekintettel a parlament székhelyére. Két nyilvánvaló lehetőség van, az egyik a szerződésmódosítás, a másik pedig az önrendelkezés jogának kiaknázása, az önrendelkezés jogának gyakorlása a jelenlegi szerződés adta keretek között. Először is, hogyha szerződés módosításra kerül sor, akkor három lehetőségünk van. A hatos jegyzőkönyv törlése önmagában nem elégséges, hiszen a 341-es cikk tovább létezne, és ez vezetett ugye az edinborói döntéshez, ami továbbra is érvényben van, még akkor is, hogyha a hatos jegyzőkönyv törlődik. A másik lehetőség a hatos jegyzőkönyv törlése és 341. cikk törlése is, ez eh, ahhoz vezetne, hogy az Európai Parlament önre, önszervezési, önrendelkezési joga, valamint beleértve azt a jogot is, hogy saját maga határozza meg, hogy hol működik, hol van a székhelye, például az eljárási szabályzat révén, továbbra is létezne ez a jog, ugyanakkor ezt a jogot azonban a tagállamok közötti őszinte együttműködés elvével összhangban kellene gyakorolni. Ez viszonylag nagy szabadságot adna a parlamentnek, és végül a 341. cikk és a 6. jegyzőkönyv módosítása is lehetőség volna, hiszen az elsődleges jogszabályok esetében, a primér jogszabályok esetében nem kell belebocsátkozni a részletekbe, Ez is egy lehetőség volna, hogy az elsődleges joganyag módosítására vonatkozó szabályokat betartanák. Tehát ez is egy lehetőség volna az Európai Parlament önrendelkezési jogának kibővítésére, illetve arra, hogy saját maga határozza meg székhelyét. Mindannyian tudjuk ugye, hogy a szerződés módosítás esetében minden tagállam részéről ratifikációra van szükség, azonban a ratifikálás előtt a parlament, hogyha úgy kívánja, javaslatot tehet más javaslatokkal összefoghatja ezt egy csomagba, például az Európai Unió bővítésére vonatkozó javaslatokkal, vagy más bizottsági javaslatokkal együtt egy csomagba helyezheti, hiszen minden intézmény, mint tudjuk, javaslatot tehet a tanácsnak, a tanács meghatározza, hogy szükség van-e konventre, vagy sem, konvent összehívására, és végül gyakorlatilag egy kormányközi döntés születik egyhangulag, adott esetben a szerződés módosítása, és természetesen mindannyian tudjuk, hogy lesznek olyan tagállamok, amelyek adott esetben nem szeretnék az Európai Parlament hivatalos székhelyét megváltoztatni. Természetesen bármely szerződésmódosításnak vannak kockázatai is. Először is a tárgyalások során kiderülhet, hogy más irányba megy a dolog, mint ahogyan az Európai Parlament szerette volna, vagy egész sor székhelyi vita újra megnyílhat, főként a 2004 óta csatlakozott, vagy 2004-ben csatlakozott tagállamok kapcsán, akiknek nincs olyan sok intézményi székhelyük, mint esetleg a többi tagállamnak. Ez a lényeg. Van-e valamilyen alternatívája a szerződés módosításnak? És a kérdés nyilvánvalóan ezzel összefüggésben az, hogy a jelenlegi szerződés adta lehetőségek között, a jelenlegi keret között, keretek között mennyiben van mozgástér a parlamentnek. És itt fontos megemlítenünk az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát, vagy esetjogát. Ez szerint az Európai Parlament önrendelkezési jogát gyakorolva tiszteletben kell, hogy tartsa a tagállamok azon kompetenciáját, hogy meghatározzák a parlament székhelyét. Ugyanakkor azonban a hatos jegyzőkönyv értelmezése azt mondja, hogy Strasbourg az Európai Parlament elsődleges székhelye. Ezen a kereten belül az Európai Parlament meghatározhatja saját önrendelkezését, megszervezheti saját működését, hogy megfelelően tudjon működni. Ebben a keretben például elképzelhető volna, hogy a parlament munka rendjén belül valamilyen változásokat lehetne eszközölni. A naptárral kapcsolatos kísérleteknek már tanúi lehettünk, és az Európai Bíróság már ítéletet is hozott ebben az ügyben. És hát meg kell néznünk, hogy milyen lehet, lehetőségeink vannak a naptári változások, es, változtatások esetében. 12 rendes plenáris ülést Strasbourgban kell tartani évente. Ugyanakkor a legfontosabb a költségvetéssel foglalkozó plenáris ülés. Nincs abszolút definíciója a Strasbourgban tartandó plenáris ülések hosszának. Itt lennének bizonyos lehetőségek, ehhez azonban nagyon bele kellene bocsátkoznom a részletekbe, amire most nincs időm, de természetesen szívesen kifejtem ezt, hogyha kérik. Tehát a meglévő jogszabályok keretein belül mindenképpen van egy bizonyos fajta mozgástér, amelyel élhet a parlament, hogy a saját munkarendjén javítson és csökkentse az úgynevezett vándorcirkuszt, ugye így hívják sokan köznyelven a vándorlás Brüsszel és Strasbourg között. Tehát technikai megoldások lehetségesek, és még egy dolgot szeretnék elmondani, mielőtt befejezném, az önrendelkezés önszervezési jog kontextusán belül a parlament megállapodásokat köthet a tagállamokkal is. Luxemburggal ez meg is történt, és Luxemburg a szerződések rendelkezései ellenében beleegyezett abba, hogy a személyzetnek, a parlamenti személyzetnek 50%-a legyen csupán Luxemburgban, szemben az eredeti rendelkezésre, mi szerint az egész, az összes parlamenti munkatársnak Luxemburgban kellene dolgoznia. Így tehát például elképzelhető, hogy a parlament megállapodhat Franciaországgal is, egy átmeneti megoldásban is akár megállapodhatnának, amíg akár egy esetleges szerződésmódosítás meg nem történik. Így tehát Zárásképpen összefoglalva, a szerződés módosítás nyilvánvalóan lehetséges és szükséges is, hogy egy világos megoldás szülessen, de a jelenlegi helyzet javítására már most is vannak lehetőségeink a jelenlegi kereteken belül. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, egyre részletesebb kép bontakozik ki a szemünk előtt András Maurer a következő vendégünk. Németországból érkezett hozzánk. A brüsszeli nemzetközi és biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozó intézménynek az igazgatója, továbbá az Innsbrucki egyetemen is tevékenykedik, emellett pedig az OPAL nevű szervezet tanácsadó grémiumának a tagja, és az Európai Alkotmányos Konventnek a tanácsadója is volt többek között. Sok-sok publikációja van az Európai Unión belüli parlamentekről, az európai szerződésekről, az azokhoz vezető tárgyalásokról, az Európai Parlament működéséről is publikált. Legtöbb publikációja németül van, ha akarják, megkísérelhetem felolvasni őket. Csak világosra akartam tenni, hogy én hajlandó vagyok ezt is megtenni. az egyik angol nyelvű címet szívesen fel is olvasom, de megadnám most akkor a felszólalónak a szót. Köszönöm szépen a szót. Amikor felkérést kaptam a kérdésről beszélni, nyilván megpróbáltam differenciálni a között, hogy németül is mit használunk terminusként, hát Selbstorganisationsrecht németül, az önszerveződési jog, de hát ugye egyrészt ott van az Európai Parlament önszerveződési joga, az eljárás joggal, aztán az elnökök értekezletének különféle döntései, a különböző szakbizottsági határozatok döntések, másodlagos szintű és harmadlagos szintű jogalkotáshoz való hozzájárulás. Úgyhogy ez van az egyik oldalon, mint jogszerű szerveződési forma, és az inter és intra tehát intézmények közötti és intézményeken belüli munka kapcsán is mm, felvetődik persze nagyon sokféle szerveződés, főleg a hatékonyságra tekintettel, és hát Brüsszelre koncentrálódik itt a nagy-nagy munka, ennek vannak annak, hogy Strasbourgba is el kell, hogy menjen a, a parlament, annak vannak mindenféle vonzatai, pénzügyi, környezetvédelmi, aztán ugye, ahogyan hallottuk, nagyon sok utazással is összefügg, tehát mindez jelenik meg az egyik oldalon. A másik viszont az Európai Bíróság egyik ítéletéből levezethető tény, az pedig egy, az, hogy egy intézmény tulajdonképpen hogyan definiálja önmagát, hiszen minden intézménynek saját joga és kötelezettsége is az, hogy a 231-es cikk értelmében a, az intézmények meghatározzák magukat és a maguk tevékenységét, ahogyan teszik is ezt a különböző intézmények. Ugye a hatos jegyzőkönyvben is szerepel ez, de a Maastrichti Egyezményben nem szerepel semmi pontosabban leírva, az intézményeket illetően, ami pedig a székhelyet illeti, Na most az az érv, hogy a parlamentnek a munkáját Brüsszelbe koncentráljuk, hát ezt már régóta hallgatjuk, és ugye 2006 és 2010-ben is feltették a parlamenti képviselőknek a kérdést. Nem nagyon változott egyébként a kép ezzel kapcsolatban 2010-hez képest. 70%-a a képviselőknek, akik válaszoltak a feltett kérdésekre, azt mondták, hogy igen, erősen támogatjuk azt, hogy Brüsszelben legyenek az ülések, azaz nem elleneznék, tehát megengednék lehetőséget teremtenének arra, hogy Brüsszelben legyenek a plenáris ülések. Nos, igazság szerint három lehetőséget kell megkülönböztetnünk. Az egyik a nemzetközi intézmények eh, alaptörvénye, amelyek eh, meghatározhatják, hogy hol kívánnak ülésezni, általában a fővárosban teszik-e, Franciaország, nyilván kiáll Strasbourg mellett, de Argentinát is idézhetném, és aztán ott vannak a nemzetközi intézmények, mint az ENSZ, vagy a NATO, akik nem mondanak semmit a székhelyre vonatkozóan az intézmény vonatkozásában. Vannak kisebbségben lévő tagországok, Ausztria, Belgium, Írország, Svédország és Luxemburg, és Dél-Afrika nemzetközi kontextusban az USA, valamint nemzetközi intézmények, amelyeknek az alaptörvényeiben szerepel az, hogy hogyha például az ASEAN-ban gondolkodunk, akkor Jakartába helyezik a, a székhelyet. Legalábbis hát úgy tűnik, hogy, hogy ott van az ASEAN kontextusában a székhely. Az Európai Parlament székhelyét illetően, hogyha változásra kívánnak helyezkedni, akkor ehhez akár egy konventet is össze kell hívni, vagy legalábbis egy kormányközi konferenciát, Nyilván, hogyha például Írországban Dublint határozzák meg a székhelyként, akkor mindenki törekszik arra, hogy az összes parlamenthez közüli, e, közeli egyéb intézményt is oda lokalizálják. Svédország is arra hivatkozik, hogy történelmi hagyományánál fogva viszonylag közel legyenek egymáshoz az intézmények. Argentinában a fővárosba helyezték, de másodlagos jog alapján a, a legfontosabb intézményeknek a székhelyét. Még egyszer mondom, nem szerződések, hanem másodlagos jogi aktusok rendelkeznek erről. Nem így van ez például Dél-Afrikában. Mit jelent mindez egyébként a gyakorlatban? Hogyha elfogadjuk azt, hogy az önrendelkezés, mint ahogyan a 341-ben, 41-es cikkben szerepel, hogy a székhely ott van ahol, akkor a kérdés az, hogy akkor annak, ahhoz, hogy ezt megváltoztathassuk, módosítsunk-e a vonatkozó cikken is. Nyilván kérdés van a között, hogyha újra akarjuk definiálnunk a székhelyeket, tehát hogy hány legyen és hol legyen, vagy a tagországoknak a megállapodását módosítsuk, és tegyük lehetővé a reformot, vagy pedig legyen önrendelkezési jog olyan formában, mint a Argentinában, Dél-Afrikában, olyan módon, hogy másodlagos joggal a parlament is meghatározhatná, hogy hol legyen a székhelye. Tehát ezek a lehetőségek, de szerintem csak egy jöhet szóba. A 48-as cikk 6.-7. bekezdése hát egyszerűsített eljárással lehetne manipulálni, a szerződésnek a módosítása az elég nehezen fog menni, és hát miután ugye itt egy öntető határozat kellene a tanács részéről, ez borítékolható, hogy úgysem jön össze, és az, hogy az egyszerűsített rendes szerződésmódosítás legyen a járható út, hát ez sem nagyon elképzelhető, hiszen azért ne, feleljük, ne felejtsük el, hogy itt azért szimbolikus hatalomról mondaná le például Luxemburg is, vagy Strasbourg. Tehát a, egy konventel, vagy egy kormányközi konferenciával módosítani, hát ez egy lejárható út, de egy óriási csomagot kellene ö, ö, tető alá hozni, és hát ez is nehéz. Ennek a csomagnak egy része lenne az is, hogy, hogy akkor Brüsszel lesz a parlament székhelye, de akkor hogy lehet Strasbourgot meg Luxemburgot kompenzálni egy-egy ilyen nagy súlyú változás után? és akkor a gazdaság és monetáris uniónak a székhelye lenne például Luxemburg, Brüssz, Brüsszel megkapna valami más címkét. Az, hogy a németek most Franciaország és Luxemburg javára szól, hát ez elég ritka, de én most így teszek hogyha több jogot szeretnénk az önrendelkezésünkben, akkor ez azért a hatékonysággal is összefüggésben hozandó kérdésfelvetés. Ugye nagyon sokan utazgatnak, én is utazgattam Brüsszel és Strasbourg között, és hát nem változott az az érzésem, hogy amikor a, parlament gyakorlatilag Brüsszelt elhagyva elmegy Strasbourgba, akkor egyfajta konklávéba megy el. Nem kívülről jön ez a nyomás, hanem ott vannak a lobbisták is, és hogyha valakit, valaki találkozni akar, a személyzetből valakivel, az állandó munkatársak közül valakivel, és most, nem, ez, ez tényleg csak egy megérzés a részemről, akkor azt gondolom, hogy ezeknek a találkozóknak sokkal inkább tud teret biztosítani Strasbourg. A lobbisták egyszerűen közelebb tudnak jutni a képviselőkhöz. Úgyhogy nem csak azokat az okokat kell megkeresni, hogy, hogy, hogy, és azokat a módozokat, hogy hogyan lehetne módosítani, hanem azt is, hogy milyen módon tud tulajdonképpen a többi intézménytől kicsit függetlenedni a parlament, és ott egy krekstatállásokat folytatni. Köszönöm szépen. Nos, hát a jogi keretet a parlament számára és a nemzeti parlamentek számára az önrendelkezési jogra vonatkozóan, hát ezt már ismertük mi is, és most újra hallottuk, és azt is körüljártuk, hogy mik a jövőbeni lehetőségek. Fox úr fog elsőként felszólalni, aki a holnapi témának az egyik jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, és a szakértőknek is, hogy itt vannak a mai meghallgatáson vendégként. Bizonyára tudják, hogy Geráld és én nyilván az EU intézmények székhelyét illető témában fogalmaztunk meg jelentést, pontosabban egy dokumentumok és majd fogják látni, hogy ez ott is szerepel a dossziéjukban. Holnap lesz a vita erről a témáról, és a munka dokumentumnak a tartalmáról. Mindazonáltal szeretném már ma megkérni a képviselőtársaimat arra, hogy használják ki, hogy itt vannak most a szakértők a körünkben, és hogyha megjegyzéseik, észrevételeik vannak, akkor ezeket tegyék fel nekik. Ugye most az Európai Parlament önszerveződési jogának a továbbfejlesztéséről szóló meetinget, meghallgatást szervezünk, szerveztünk, és ne gondolják, hogy az Európai Parlamentnek még több jogot kívánok adni. Az én aggájaim inkább arra vonatkoznak, illetve sokkal inkább gyakorlati irányba mutatnak. Olyan értelemben praktikum, praktikus megfontolásokból mondom, hogy eh, ahogyan a hatos mellé szerepel, legyen 12 plenáris Strasbourgban, és ezt, ezen felül legyenek még kis plenárisok eh, eh, Brüsszelben, de hát mit is jelent ez? 12 millió eurót kidobunk az ablakon, rengeteg a széndiokszid kibocsátás, ugye az utazás alkalmával, pont akkor, amikor parlament a világ többi része felé pont arról papol, hogy milyen fontos lenne az emisszió csökkentés, a kibocsátás csökkentés. És ne felejtsük el, hogy nagyon sok időt is elvesz azoktól, akik utaznak a két székhely közötti épületek között. Gerald és én is nagyon óvatosan fogalmazunk, mert nem azt akarjuk mondani, hogy Brüsszel vagy Strasbourg, vagy akár másik, egy másik európai város legyen az Európai Parlamentnek a székhelye. Mert tökéletesen értjük azt, hogy minden nemzetállamnak vétójoga van. Ezért nem kívánjuk ezt az Brüsszel és Strasbourg városa, vagy Luxemburg városa közötti vitává kerekíteni és eszkalálni, miközben persze azt is tudjuk, hogy amennyiben így, így kívánunk tenni, akkor szükség lesz az, az alapszerződésnek a módosítására. Amit mi javaslunk, az inkább az, hogy az európai szerződésen belül jussunk el egy olyan pontra, hogy a parlament dönthesse el, hogy hol legyen a székhelye. És ez lehet, hogy Strasbourg lesz. És azt kell mondanom, hogy Strasbourgot sokkal szebb városnak tartom, mint Brüsszel. Sokkal kellemesebb ott dolgozni, és ne felejtsük el, hogy kutyagumival sem találkozunk olyan sűrűn az utcákon. Tehát Strasbourg tulajdonképpen egy sokkal élhetőbb város, ahol jobb is dolgozni. Tehát a kérdés az, hogy ha elvisikon a tanács döntesse -e el azt, hogy a parlamentnek hol legyen a székhelye, és kell-e két ország és két város között megosztanunk a munkaterheinket. Hiszen azért, ha ez megmarad, akkor a parlamentnek a hírnevét ez nagymértékben rontja, sőt az egész Európai Uniót, Unióét is. Mind a négy szakmé, szakértőnek mondom, szinte minden alkalommal, amikor beszélek a saját választókerületemben, felvetődik ez a kérdés. És ezért kritizál, kritizálják is az Európai Uniót, mert mást cselekszünk, mint amiről szónoklunk. Úgyhogy amikor majd a végén a meghallgatáson felszólalnak, Hefner úr és Maurer úr már jellezte, a kérdés az az, az hogy mi a leggyakorlatiasabb módja itt a módosításnak, hogyan érhetjük el az, amit szeretnénk. A 341-es cikknek a módosítása, a hatos jegyzőkönyvnek a módosítása, és hát majd meghallgatják a többieknek a véleményét itt a képviselőtársaim közül. Úgyhogy az, hogy a 341-est akarjuk-e módosítani, vagy a hatos jegyzőkönyvet, majd meghallgatják a munkatársak véleményét erről, hiszen a végén egy olyan módosítóra van szükségünk, amelynek a végeredménye az, hogy a parlament dönthesse el, hogy hol legyen a székhely, anélkül, hogy kimondanánk, hogy Strasbourgban legyen ez a székhely, vagy Brüsszelben. Úgyhogy, ha megengedi elnök azt, hogy itt abba hagyom, és örömmel várom az észrevételeket. Köszönöm. Köszönöm. Mint mondtam, több kollega kért szót, új kollégák is épp megérkeztek, azt kérdezem tőlük, hogy aki később érkezett, szeretne bármit mondani, jó lenne tudnunk. Az első, aki hozzászólhat, Paul Rancsa. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném jelezni, hogy nagy öröm, hogy különböző szakértőket hallottunk, és természetesen gratulálni kell mindenkinek e meghallgatás megszervezéséhez. Mind a szakértők, mind a kollégák figyelmét arra valami olyasmire szeretném irányítani, ami nagyon furcsa volt a hozzászólásokban. Ugye különböző rendszereket hasonlítanak össze, elemzik a szerződéseket, de elfelejtik a történelmet. Mi a parlament történelme? Legalista. Jogtörténet. A parlament definíciója meghatározott hatalmakkal szemben. Ha megnézzük az angol forradalmat a 17. században, ha megnézzük az amerikai forradalmat, az Etage de Rout 1789-ben, akkor mind-mind azt látjuk, hogy a parlament nem fogadja el a rendet, és saját szabályokat hoz saját szervezete létrehozására. Úgyhogy úgy gondolom, hogy eh, az európai intézmények eh, erőegyensúlyát kellene megnézzük, eh, és azt, hogy a változó alkotmány egyfajta manier juridik alapján hogyan fejlődne. Valóban azt kell megnézzük, hogy ezt a kérdést alkotmányos módon kell megvizsgálni, nem is politikain. Még nem is nevezném jognak, mert valóban sokkal jobb lenne az organizációnsgevált alkalmazása. Ha a közigazgatásnak jogot adunk, hatalmat, akkor az a parlament legyen. Úgyhogy én magam a prerogatív kifejezést használom, az önszergveződés prerogatíváját. Ne a parlament előjoga legyen ez, és ezzel a szóval életném. Szóval ezzel mit is akarok mondani? Azt szeretném ezzel mondani, hogy ez nem csak hatékonyság kérdése, a végrehajtó és, és parlamenti intézmények egy azon városban nem csak ezt jelentik. Itt bizony demokráciáról is szó van. Ha a parlament ellenőrizni akarja a végrehajtó hatalmat, akkor kell, hogy meglegyen az eszköze hozzá. A távolság azt jelenti, hogy nem lesz átláthatóság. Mi történt az elmúlt években, különösen a Lisszaboni szerződés után? Az Európai Parlament nagyon erős demokratikus szerepet kapott. És mivel nagyon erős a demokratikus szerepünk, meg kell, hogy legyen hozzá a képességünk arra, hogy a demokratikus hatalmakat és egyéb hatalmakat itt ellenőrizzük az Európai Unióban. We could say that there is no a, uh, uh, a competence competence. Egyfajta kompetencia kompetencia. A, a hatáskörök hatásköre az Európai intézményekben, amire szükségünk van. De portugálként hadd mondjam meg azt is, hogy a szuverenitás gondolata talán nem is annyira magától értetődő ma, mint korábban nem csak portugálként, de hiszek abban, hogy olyan országok, mint Németország, Nagy-Británia vagy Franciaország is korlátozva van az európai környezet által. Tehát, hogyha a hatáskörök hatáskoráról, szoverenitásról beszélünk, akkor ez nem felelnek meg a mai hat hatalmi valóságnak. Ha nincs tehát meg a felhatalmazásunk, akkor meg kell, hogy kapjuk, és ahogy Loch mondta, fel kell használnunk a jogot arra, hogy so- meghatározzuk hajá- saját központunkat. Legyen az Strasbourg, legyen az Brüsszel, legyen az Aachen. Én szerintem persze Brüsszel legyen, nem azért, mert imádom Brüsszelt, hanem azért, mert itt van a két másik intézmény is, a bizottság és tanács. Sőt, még egy dolog, nagyon furcsa az, hogy a tanács a politikai indícia is, de egyfajta második kamara is, vajon megfelelő alape az, hogy Például a britek elfogadják, hogy ilyen alapon az alsóház másod tartsa üléseit, vagy a Bundesrat elfogadná e, e azt, hogy a Bundestag ne Berlinben ülésezzen. Ezek elfogadhatatlan dologok lennének. Természetesen a szerződés is meghatározó, de alkotmányos értelemben ennek semmi értelme nem lenne. Na, tehát annyit szeretnék csak mondani ezzel, hogy számomra dolog világos. Előjogunk az, hogy mi határozzuk meg, hogy hol ülésezzünk, még hogyha mást is mondanak mások. Vagy a szerződések mást mondanak. Ez nem a szerződés dolga, hanem az Európai Unió népeinek a joga, és mivel mi a népeket képviseljük, képviseljük a mi jogunk az, hogy meghatározzuk, hogy hol ülésezzünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy fél, órá, ö, ö, fél órát mindenképpen fel kell, hogy, fenn kell, hogy tartsunk a, a végén az előadóknak és a társelőadónak is, és az előttünk szóló professzoroknak is. Most tisztáztuk, hogy Gerált Hefner kérdést szeretne feltenni, utána Bertoldán kéri a következő. Köszönöm. Németre váltanék, ha megengedik, hiszen ezért vannak tolmácsaink. Először is szívből köszönetet szeretnék mondani. Kiváló előadásokat tartottak, és úgy gondolom a kollégák számára is egyértelművé vált, hogy a szakértők kiválasztásánál nagyon sok szempontot, kutatási indítatást választottunk, és arra is, hogy francia, brit, luxemburgi és német előadók legyenek, hiszen így lehet a legtöbb szempontot érvényesíteni. Ami engem foglalkoztat, és ami miatt kérdést szeretnék feltenni, az a következő. A demokrácia, a történelem sohán, soha nem az égből potyant ránk, vagy a természettől adott dolog volt, nem. A demokráciát ki kell harcolni. Fokozatosan az soha nincs egyszerre ott örökre. Nem, a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy mindig új harcokat kell fokozatosan megvívni. Az Európai Uniónak nincs történelmi példája, már 52-ben létrejött egy parlamenti közgyűlés a szél és acél unióval, és azt mondták, hogy jó, akkor ott ülésezzenek, ahol az Európa Tanács közgyűlése ülésezik. Aztán utána egyre inkább kivilágosodott, hogy az intézmények, bizottság, tanács Brüsszelben van, és akkor egyszer csak valahogy létrejött az, ami ma van. Ez a fajta váltás Brüsszel és Strasbourg között a 353-as és a 6-as cikk nyilvánvalóan magyarázható, megérthető, és hogyha gyakorlatilag megnézzük, akkor mégis csodálkozik mindenki, mert abszolút nem tűnik gyakorlatiasnak. Hadd mondta arról, hogy talán, ami talán túlmutat azon, amit a vitákban említünk. Nagyon sokan említik a hatékonyság hiányosságát, például, hogy hány százalék, vagy milyen költségű az utazás ami ezzel kapcsolatos, hogy az alkalmazottak folyamatosan utaznak. Van egy másfajta hatékonyság számomra, ami sokkal mélyebb. Az e-parlament három mandátumban vagy ciklusban a német Bundestagban dolgoztam, és ez a parlamenti tapasztalat nekem arra azt mutatja, hogy határozottan ragaszkodni kell ahhoz, hogy a parlament, hogyha egy bizonyos politikai felmélemény után a plenárison adott esetben azottan össze, adozzonnal össze tudjon ülni. Tehát egy aktuális órán vagy egy törvényalkotási eljárás keretében egy héten belül össze tudjuk hűzni, hívni magunkat, és dönthessünk. Mert ugyanazon a héten bizottsági ülés, munkakör, frakcióülés és plenáris ülés is lehet. Itt például ebben az eljárásban nagyon nehéz nekem, nehezen tudom elfogadni azt, hogy itt mindannyian egy olyan keret alá kell, hogy vessük magunkat, amely egyszerűen azért van, mert nagyon-nagyon régen egy szerződésben meghatározták. Nem a parlament, nem az érintettek határozták ezt így meg, hanem egy természetesen érthető megállapodás szüleménye a tagállamok között. Nyilvánvalóan szakértők is meghatározhatják azt, hogy vajon a parlament szerepe a szerződések módosítását követően, különösen Lisszabon után, a parlament szerepe alapvetően megváltozott. És hogyha ez alapvető változás, akkor ez az alapvető változás azon a, vajon nem egy másfajta felfogást érdemelne, vagy követelne az ülések és a beosztásokra vonatkozóan is végtelenül sok a trilógusaink száma. Tehát törvényalkotók vagyunk, azonos szintűen, szinten tárgyalunk a tanácssal, meg kell, hogy mondjam, hogy igazából már elidegenítő, hogy az a szerv, amelyel mi azonos szinten tárgyalunk, nekünk meghatározza, hogy de ti azért ott üljetek össze, ahol mi mondjuk. És egy olyan naptári rendben, ahogy azt mi határozunk meg. Mert csak a parlament számára van ez. Hogyha a 341-es alól ki, kivétel van, tulajdonképpen mi kivétel vagyunk, mert ez ugye a parlamentnek az ülését határozza meg, ez vasba van öntve. Hogyha a parlament számára meghatározott jogi helyzetet elfogadjuk, ránk vonatkozóan, kollégákra vonatkozóan elfogadjuk ezt, akkor nem kellene azt is elfogadnunk, hogy az új, a parlamentnek aktuálisan új szerepe van, és ebből adódik, hogy a parlament sok ö, nagyobb szabadsággal határozza meg egyrészt a beosztását, a menetrendjét, másrészt pedig az, ülé, az ülések helyszínét. Ez szerintem a legfontosabb. Az elsődleges kérdés az alkotmányos kérdés, hogy már pláne ha itt tárgyaljuk, hogy a parlament módosult szerepéből nem következik ez szükségszerűen, hogy a parlament ezen jogát megkapja, követelje. És hogyha politikailag és jogilag el tudom ezt képzelni, egy konvent kell, hogy ezt a kérdést feltegye, ahogy az előző konventnél is megtette, az alkotmányozó konvennél is, tehát hogyha most egy, egy lehetővé tennénk azt, hogy precedenseket keresünk a tagállamokban, akkor nehéz helyzetekbe kerülünk, hiszen más a szerveződésünk itt. De hát egy sor egyéb oknál fogva sincs precedens. A főváros kérdése, a tagállamokban történelmileg eldöntött. A parlament üléshelyének kérdése meg nem vetődik fel. De hogyha a szakértőknek tehát ezt kell, hogy feltegyem kérdésként, ki dönt ilyen helyzetben? A Bundestagot említették, ahol nem dönthetne egyedül a parlament, hanem a két kamara együtt. Én a Bundestag képviselője voltam, amikor Bonn Berlinről döntöttünk. Nagyon kevés szavazatkülönbséggel döntöttünk erről, és senki sem kérdőjelezte meg a kormányban, a parlamentben pláne nem, hogy a parlament hozza ezt a döntést, bár sehol nincs benne a német alkotmányban, hogy erről a parlament döntsön. De hát ki más, mint a, az emberek által, a, népek, a nép által megválasztott ö, népképviselők döntsenek erről. Ö, az együtt döntési jogát, ö, különösen, hogyha figyelembe veszük. Köszönöm. Köszönöm. Ez hozzászólás kérdés egyaránt volt, úgyhogy Roberto Gártirét kérem meg, koordinátoromat a szocialisták demokraták részéről, és aztán de Grip asszony, az alelnök a következő. Roberto. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fox úr javaslatát követem, ő mondta, hogy ne kommentáljam saját magamat. A holnapi munkadokumentum kapcsán, erről majd holnap lesz szó, ugye? De szeretnék kérdéseket feltenni a vendégeinknek, és érdekelne az ő véleményük néhány olyan dologgal kapcsolatosan, amely a munkadokumentumban szerepel. Egy kicsit csalódást okozott a számomra, hogy az utolsó bekezdésben szerepelnek félreértések, pontatlanságok, kormányközi szerződés, rendes eljárás, és így tovább. Tehát, amit Maurer úr mondott, két külön eljárásról van szó, és kérném azt, hogy ne készítsünk ilyen munkadokumentumot, amelyben ilyen jogi és gyakorlati hibák szerepelnek, ami a politikai kérdést illeti. A mai vendégeinktől azt kérném, hogy fejtsék ki a következővel kapcsolatos álláspontjukat. Úgy gondolom, mind a munkadokumentum, mind a felszólalók nem tértek ki az eredeti jellegére, az Európai Unió demokratikus legitimitására, amely a tízes cikre alapul a kettős legitimitás kapcsán. Mind a tagállamok, mind a polgárok. Azt hiszem ez a megfogalmazás szerepel ebben a szövegben. Nekünk a jegyzőkönyvet kellene korszerűsítenünk, módosítanunk ennek megfelelően, a 341-es cikknek megfelelően. Hogyha figyelembe vesszük ezt a nagyon fontos, alapvető alapelvet, akkor ez ugye a 341-es cikk hatos bekezdése. Úgy gondolom, ez a tízes cikkel ellentmondásban van, hiszen nem ö, csak a tagállamok lehetnek a demokratikus legitimitás forrásai, hanem a polgároknak is annak forrása kell lenniük. Továbbá azt is látnunk kell, hogy mind a tanács, mind az Európai Parlament, a jogalkatók, a primér és a szekundér joganyag szintjén is együttdöntési eljárás van hatályban. Tehát ők a társjogalkotók mindkét szinten. Hoffman úrnak mondanom, hogy a 27 tagállamból 6 esetében van az alkotmányban lefektetve az ország parlamentjének székhelye. A 21 esetében, a fennmaradó 21 esetében ez azt jelenti, hogy az állam a saját belső rendelkezése alapján illetve elnézést, a parlament a saját belső rendelkezései alapján dönt arról, hogy hol van a székhelye? Hát, ezt nem hiszem. Ahol nincs ilyen jellegű pontos rendelkezés az alkotmányban, ott úgy gondolják, hogy természetszerűleg a fővárosban helyezkedik el az adott ország parlamentje. Tehát szerintem ezt a nagyon fontos kérdést nem szabad egy alkotmányos szerv belső szerveződésének szintjére lesülyezteni. Tehát döntenünk kell a stratégiáról, és ez, a ezt a két elemet mindenképpen tisztáznunk kell a megfelelő stratégia kidolgozásához. Tehát kérném a vendégeinket, hogy ezt fejtsék ki. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, hogy betartott a felszólalási időt, és köszönöm a felszólalást, és most pedig az alelnökünk következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék néhány megjegyzést hozzáfűzni az elhangzottakhoz, és szeretném legalábbis megpróbálni azt, hogy olyan gondolatokat fejtsek ki, amelyek hasznosan, hasznos módon bővítik a vitát, vagy járulnak hozzá a vitához. De előjáróban szeretnék megjegyzést tenni azon meghívás jellegét illetően, amelyet a két jelentés tevő elküldött a szakbizottsági tagoknak a mai meghallgatás vonatkozásában, és a vizuális elemekre is szeretnék kitérni, pontosabban a poszterre. Én úgy gondolom, nem volt ez egy kiegyensúlyozott és pártatlan, semleges dolog, önvizuális ábrákat láthatunk, amelyek arra engedtek következtetni, hogy itt az egy székhely elgondolást támogatjuk. Továbbá a fogalmak is gyakran zavarosak. A meghívóban ezek lennének a megjegyzéseim a meghívóval kapcsolatosan. A tartalmi kérdésekre visszatérve pedig úgy gondolom rá kell térnünk Európa történelmére is. Tekintettel az európai kontinens és a világunk történelmére is látnunk kell, hogy az európai projekt egy viszonylag fiatal projekt, nincs mögötte hosszas történet. Olyan népek és országok egymással való megbékéléséről van szó, akik korábban sokat háborúztak egymás ellen. Közösen úgy döntöttek ezek az országok és népek, hogy szövetségre lépnek, egy közös rendszert hoznak létre, egy gazdasági, majd egy politikai uniót, és ez valóban egy teljesen új elgondolás volt, egy sui generis konstrukció. amely egy kísérlet arra, hogy valamilyen új dolgot hozzunk létre, azon túlmenően, ami már létezett a világ más részein. Nem egy föderáció, nem egy konfederáció, nem is egyfajta bécsi kongresszus volt ez. Egy teljesen újszerű dologról volt szó, egy történetünket tekintve példátlan konstrukcióról, amely azt mutatja, hogy azok a jogi és alkotmányjogi koncepciók, amelyek másutt léteznek, nem vihetők át százszázalékosan Európára. Egy olyan politikai konstrukcióról van szó, amely talán néhány személy sajnálatára, de mégis egy olyan rendszer, amely nem egy föderális állam alkotmányának felel meg. Továbbá a hatalmi központok, a döntéshozatali központok átcsoportosításáról, vagy átcsoportosulásáról is szó van. Úgy gondolom, ezt nem így kellene kezelnünk. Évek óta zajlik ez a vita itt a parlamentben, és hát rövidebb ideje már itt a szakbizottságon belül is. Mindebből az kristályosodik ki, hogy van egy határozott óhaj, miszerint az Európai Parlament összes tevékenységét egy ponton kellene összpontosítani, egy helyen kellene összpontosítani, és egy igazi európai fővárost kell kialakítani. De lehet, hogy ez nem felel meg a sui generis eredeti elgondolásnak az európai építmény vonatkozásában. Az európai építmény egy de jure konstrukció, vannak világos szövegeink, szabályaink, itt vannak a szerződések, vannak európai bírósági határozatok is. Itt világosan láthatók a kapcsolódási pontok a nemzetállam és az európai grémiumok között. Létezik egy nagyon érzékeny egyensúly. És az Európai Bíróság két idevágó ítélete ezt világosan is mutatja, ez pontosan megfelel ennek a kettős politikai legitimitásnak, amely az európai demokrácia konstrukciójában ölt testet, tehát a polgárok és a tagállamok együtt adják a demokratikus legitimitás lényegét. Úgy gondolom, ezt az érzékeny egyensúlyt mindenképpen meg kell tartanunk. Ennyiben hagynám, de fontos mindenképpen, hogy arra gondoljunk, hogy mindegyik politikai konstrukció mindig egy történeti kerethez kötődik, mindig ebben rejlik a politikai rendszerünk gazdagsága, de jellegzetessége is. Természetesen ön volt az egyetlen női felszólalónk, ezért kapott több időt, de természetesen gondolni kell azon kollégákra is, akik betartották a felszólalási időt, nagyon örülök, hogy Macmillan Scott, a lelnökünk is itt van, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes a meghallgatás. Eddig gratulálni szeretnék mind a meghívottaknak, mint a parlamentből származó, tehát a képviselőknek, akik felszólaltak. A bürónak vagyok tagja, amely ugye a pénzügyi és szervezésbeli kérdésekért felel, de sem a büró, sem a parlament összességében nem folytatott vita, vitát a parlament működéséről érdemben sok-sok éve. És úgy érzem, már rég szükség lett volna erre, ezért egy kis munkacsoportot hoztam létre 2010-ben, ugyanis egyre világosabbá vált, hogy a Lisszaboni szerződések miatt ránk ruházott kompetenciák miatt egyre kevésbé lehetséges két helyen működnünk. Létrejött tehát egy pro-európai csoportosulás, a Single Seat Campaign, amelyet már a kolléganő említett. 20 valahány képviselő vesz ebben részt, pártokon átívelően, és figyelemmel kísérjük folyamatosan a fejleményeket ezen a téren. A felszólalók a European Research Group általi adatokat említették, felmérések adatait. De nagyon érdekes lenne a konkrét parlamenti szavazások eredményét is figyelembe venni. A Single Seat EU, vagy singleseat.eu oldalon is olvashatják ezeket a szavazási eredményeket. A itt olvasható többek között az, hogy a képviselők 78%-a felszólította a kormányokat, hogy gondolják át az egyszékhely megoldást, sőt egy ütemtervre is, egy ütemtervet is szeretnének látni a képviselők többségükben. Holnap találkozik egyébként a petíciós szakbizottság egy hasonló témakörben, több mint két millió európai polgár írta alá az egy székhelyre vonatkozó petíciót. Szerencsére Schulz elnök úr úgy ítélte meg, hogy um, megtárgyalhatja a petíciós szakbizottság ezt a petíciót. Emellett um, úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapok során nagymértékű változásokat irányzott elő a tanács. Luxemburgban találkoznak, üléseznek a szerződéseknek megfelelő meghatározott alkalommal a tanács képviselői, emellett azonban az elmúlt hónapokban azt láthattuk, hogy Dublinban ültek össze több ízben. Emellett az Európai Tanács rendszeresen Brüsszelben ülésezett, amikor a parlament éppen Strasbourgban tartotta plenáris ülését. Tehát a tanács és az Európai Tanács véleménye arról, hogy mennyire fontos az Európai Parlament részvétele a demokratikus, az úgynevezett demokratikus folyamatban, nem szánt túl nagy szerepet nekünk. Úgy tűnik a számomra, hogy a képviselők 78%-át nem lehet egyszerűen semmi, semmibe venni. Nem lehet semmibe venni egy ilyen többség akaratát. Visszatérnék Kosta úr megjegyzésére. Úgy gondolom parlamentnek most kell nyomást gyakorló, gyakorolnia ebbe az irányba, hogy maga dönthesse el, hogy hol és mikor ülésezik, és ebben a tekintetben nagyon hálás vagyok ennek a szakbizottságnak és a jelentéstevőnek is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt. Russzusz képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, hiszen a legtöbb általán fontosnak tartó dolgot már elmondták, főleg az előttem szóló felszólaló. Az én kérdésem összevág Gerald Hefner kérdésével. Az Európai Parlament szerep változásának gyakorlati hatásai, milyen hatása van annak, hogy társjogalkotóvá vált az Európai Parlament, és a másik dolog, amit az előttem szóló is elmondott, az összes vita, amelyet itt lefordtatunk az Európai Parlamentben erről a témáról, mind egy irányba mutatnak, egy mondatba sűríthető ennek a lényege. Az Európai Parlament székhelyének kérdése csak politikai módon oldható meg, politikai kérdésről van szó, fontos, hogy ezt világosan lássuk. Éppen ezért egy másik kérdést szeretnék feltenni. Mindannyian tudjuk, múltbeli tapasztalatainkból kifolyólag, hogy a tagállamok és az Európai Tanács egyszerűen nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Több mint 1,2 millió polgár aláírt egy petíciót, ezt is semmibe veszik. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy az Európai Tanács napi rendjére tűzze ezt a kérdést, illetve konkrétabban a társadalom és az európai polgárok mit tehetnének konkrétan. Én egy európai referendumra próbálok utalni. Lehet, hogy ez egy megoldás lenne, egyfajta népszavazás amelyen megoldhatnánk ezt a kérdést. Hiszen legyünk őszinték és legyünk egyben gyakorlatiasak és pragmatikusak is. Mindig lesz legalább egy valaki az Európai Tanácsban, aki megvétózza ezt a kérdést. És az, az utolsó dolog, hiszen van még néhány másodpercem, fontosnak tartom ezt megemlíteni. Strasbourg történeti, szimbolikus értékét hangsúlyozták többen. Ez egy nagyon fontos dolog, nyilvánvalóan és tényszerűen ez valóban így van, nem szabad megfeledkeznünk a szimbolikus jelentőségről, de nem feledkezhetünk meg a realitásokról sem. Gazdasági válságban vagyunk, és egyre nő az euroszkepticizmus, és az olyan kérdések, mint az Európai Parlament székhelyének kérdése és a jelenlegi helyzet, sajnálatos módon, lássuk ezt is világosan, az egyik legfőbb érv, vagy legalábbis egy nagyon populisztikus, könnyű, könnyen felhasználható érv, amelyet fel lehet vonultatni az Európai Parlamenttel szemben egy ilyen időszakban, amikor az Európai Unió nagyon nehéz időszakot él. Nyilvánvalóan el kell ismerni, Strasbourgnak van történelmi, szimbolikus jelentősége, de talán fel kellene tennünk magunknak a kérdést, hogy Strasbourgnak milyen más szimbolikus jelentése lehet. Ne nem fontos, hogy az Európai Parlament székhelye legyen. Vannak mindenféle ötletek. Válhatna például Strasbourg az Európai Tanács székhelyévé, más európai intézmények székhelyévé. Maurer professzor úr felszínesen érintette a kérdést, láttam a dián, hogy foglalkozott ezzel is. Talán érdemes lenne ezt az ötletet továbbfejleszteni a parlamentnek. Tehát egy alternatív javaslatot tenni Strasbourg számára, hogy ütősebb, kézzelfoghatóbb érveink legyenek bizonyos tagállamokkal szemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, parancsoljon öné a szó. Bronszul. Nos, hát először is azt fogok tenni, azt teszem, amit általában nem kéne a politikában. Én se tudom a választ. Talán a többiek tudják a választ a kérdésre. Amikor Brüsszel átmenetileg 2008-ban székhelyé vált, akkor mi volt az eszköz, amit felhasználtak, hogy ez létrejöhessen? Ez egyfajta vészhelyzet volt, amit lehetővé tettek a, a, a szerződésben szereplő rendelkezések? Hogy a szakértők szerintem elegendő indokot vezettek fel az ellen, hogy eljárási szempontból változtassanak a székhelyen. Szinte egy ilyen fél forradalmi állapotban leledzünk most. És hát én nem vagyok nagy lelkes támogatója sem az uniónak, sem a parlamentnek, úgyhogy inkább azt támogatom, hogy minél olcsóban oldjuk meg itt a, az ülésezést. Éppen ezért Brüsszel lenne a, a válasz, hiszen mindenkinek könnyebb eljutni ide, és amit Rangel úr mondott, arra reagálva, a parlament munkája, ugye, hogy a végrehajtó hatalmat felülvizsgálja és kontrollálja, sokkal egyszerűbb, hogyha közeli épületekben dolgoznak azok, akiket felül kell vizsgálni, akiket kontrollálni kell. Végezetül pedig a parlamenti képviselőknek az elhelyezése is sokkal egyszerűbb, szemben ugye a nagyon szűkös, tömött Strasbourg épületben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Jó, akkor az utolsó felszólaló következik. Dafur. Nyilván nem hagyhatjuk figyelmen kívül a történelmi kontextust, erről nagyon sok minden el is hangzott. De ha előre tekintünk, akkor is tudjuk mindannyian, és ismerjük azt a tényt, hogy a székhely kérdését nem lehet külön választani nagyon sok más politikai aspektustól, amely 2015 tavaszán úgyis újra felvetődik, amikor is akár egy konvent keretében számos intézményi kérdés kerül a napirendre, és a Fiskális Unió föderális berendezkedéséről fognak tárgyalni. Amint a bizottság, akár tetszik neki, akár nem, és hát inkább az utóbbi az igaz, nem lesz kötelezve arra, hogy elszámoltatható mm, egyfajta kormányá váljon, annál fontosabb az, hogy a parlament valóban még erőteljesebben felülvizsgálhassa és kontrollálhatja a bizottságnak a működését, ha valóban ilyen föderális kormánya alakul át a bizottság. Logikus lenne, a jogalkotási kamarákat egy ö, paritásossá tenni, kevesebb különbséggel a kettő között. Úgyhogy a logika, ami emögött meghúzódik, az az, hogy a parlament nem fogja tudni a maga számára eldönteni, hogy hol is legyen a székhelye, hanem amennyiben változást szeretnénk, el kell fogadni a tanácsnak a véleményét. Úgyhogy sokkal nagyobb fókuszba kerül majd az, hogy tényleg együtt dolgozzunk, hogy együtt működjünk, méghozzá nagyon őszinte alapokra helyezve. Egymásnak a véleményét elfogadva az intézmények között, és támogatva egymást hogy a szerződésben foglaltakat teljesíteni tudjuk. Én azt gondolom, hogy a szakértők esetleg mondhatnának még egy pár szót arról, hogy mi hogyan artikuláljuk ezt a nagyobb nyomást, hogy kieszközölhessük ezt az őszinte alapokon fekvő együttműködést a tanácssal. Köszönjük, mondja az elnök asszony, most pedig akkor a szakértőinknek megadnám az alkalmat 5 percben, hogy reagálhassanak, és ha megengedik, akkor járjunk el fordított sorabban, és kezdjük Maurarir úrral, hogy igazságos legyen az időbeosztás. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a kérdéseket, nagyon szelektív leszek, amikor sorba veszem őket. Az utolsó megjegyzése kezdeném, amit Duffur fogalmazott meg. Én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy el kell dönteni, hogy lobbizni fog-e a parlament azért, hogy a székhelye megváltozzon, vagy pedig jogot kapjon arra, hogy dönthessen, azaz az önszervezési joga teljesedjen ki. És hát nyilván ezt tenni kell majd a tanácssal való együttműködésben. Koltyéri képviselőre reagálva azt tudom mondani, hogy persze jó lenne azzal érvelni, parlamenti delegációként a jövőben, majd a konvent keretében, arra vonatkozóan, hogy hogy a sokszor citált cikkek igazából nincsenek egymással összefüggésben. A parlamenti delegáció nem kapott nagyon nagy jogot, de de egyébként erre a kérdésre, a székely kérdésére nem nagyon tudott koncentrálni a konvent keretében, nyilván azért, mert priorizálni kellett a, a kérdéseket, a problémákat. És hát ezért született az a döntés, hogy vannak kérdések, problémák, amelyek nem olyan nagy súlyúak. Nyilván demokratizálni kell, a folyamatokat, az egyes feladatokat. Persze ez is fontos, hogy, hogy itt menjünk előre, de még egyszer mondom, szelektíven kell tudni eljárni. Aztán ugye a másik a kettős legitimitás, és hát ezt le kell fordítani a határozathozatalban is. Ha meg akarjuk reformálni a 48-as cikket, annak második mondatát a rendes jogalkotási eljárásra vonatkozik ez, akkor már az elsődleges jogot módosítjuk. Tehát ha annak egy kis részét intézmény közé elsődleges jogról beszélek, és ez lehet tárgya a tanács és a parlament közötti társjogalkotói kontextusban, főleg tekintettel ugye a, a a sztáfra, akkor ezt napirendre lehet tűzni, és hát itt valószínűleg emögi e oda is lehet állni. Na most Hefner úrra reagálva, folytatja németül az előadó, ebben a vitában én nem érvelnék azzal a tapasztalattal, amit a parlament él meg a háromoldalú egyeztetések kontextutásában. Már csak azért, mert a trilógusok persze hatékonyak, de nem transzparensek. Tehát véleményem szerint nem érve az, hogy ne dolgozzon tovább Strasbourgban a parlament, mert a trilógusok úgy működnek, ahogyan. Szerintem ezek igenis nagyon hatékonyak. Szerintem nincsen érva mellett, hogy azt mondjuk, hogy a parlament számára ez nem az, a minisztertanács és a tagállamok, főleg a nagyok, a gazdagok érvelnek ezzel, de szerintem el, ide ne sorakozzunk fel. Hogy azt mondom, hogy önálló és autonóm a parlament, és ez azt jelenti, hogy igen, kicsit tovább időre, tovább időre van szükségünk, hogy rendezzük a sorainkat, és szerintem ez így rendben van. Ami pedig Rangel urat illeti, itt, hogy most egy ilyen köztes, félforradalmi állapotról beszéljünk, hát azért ezt nem mondanám. Szerintem állandó változásról van szó, és nyilván minden tagállamban folyik vita arról, hogy hol van a székhelye, és hányszor utazik a parlament. De egy olyan reformra lenne szükség, amelyben a parlament valóban dönthet saját magáról, hogy ne a tanács meg a bizottság mondja meg, hogy mi legyen. Tehát ez a 341-es cikk a tagállamokra ruház egy csomó jogot, és egy nagyon speciális kormányközi konferenciát hozhat tető alá, ami, ami ugye igazából ilyen formában már nem létezik. Régebben volt ilyen a 80-as években, amikor például a kultuszminiszterek ültek össze kormányközi konferencia keretében, de ez már nincs meg. Úgyhogy egyfajta, igen, igen, e- teljes Európára kiterjesztett konferenciára lenne szükség. Hoffman úr, köszönöm szépen. Nos, mely aspektusokra kell koncentrálnunk, hát ezek egyrészt történelmiek, aztán az a kérdés, ami az Európai Parlament emancipációjának is nevezhetném a folyamatot, tehát milyen hatáskörbővülés történt a parlament részéről a többi ö, intézménnyel szemben. Számos területen, ugye a parlament azonban még mindig ö, kell, hogy egy kicsit teperjen, ha szabad így fogalmaznom és hát a politikai területeknek van egy olyan vetülete, ahol fel kell kötni a gatyát. Aztán az európai jogszabályok. Nos, hát az, a szerződések adnak egyfajta koordinátorrendszert, és ebben benne van az, hogy ki hozhat döntést bizonyos kérdésekben, és az is kikristályosodik, hogy hogyan és miként lehet mindezt és amikor módosítjuk a szerződést, akkor is a kormányközi konferencia lesz az, az IGC egyhangúan az, hogy legyen szerződésmódosítás. Tehát ezek a tények, a puszta tények. Tehát nem lehet megkerülni a tagállamokat olyan egyszerűen. Úgyhogy mire van szükség? Hát meglátásom szerint a parlament vonatkozásában kell egy stratégia, rövid távú, és hát bízom benne nem túl hosszú, közép és hosszú távú stratégia, hogyha a konventen belül gondolkodunk, és akkor ezeket tekintve vagy megszüntetjük a korábbi szabályokat, a 341-es cikk és a 6-os számú jegyzőkönyvet illetően, a parlamentre vonatkozóan, és ezáltal alapértelmezésben megvan a parlament önszerveződési joga, vagy Azáltal, hogy számos cikkeit módosítunk, amely egyébként mehet abba az irányba, amelyről volt szó, és akkor ugye ez működne, a reprezentatív de, a képviseleti demokráciában kulminál, illetve az őszinteségen alapuló párbeszéden, az együttműködésben, akkor egyfajta csomagban kell kezelni a trendeket és a módosításokat. Pragmatikus szempontból, és ez is elhangzott már, számításba kell venni nyilván a parlament történelmi fejlődését és az egész unió történelmi fejlődését. Annak érdekében, hogy lássuk, hogy mit lehetne, sőt, mit kellene lépni, hogy a diverzitást és az Európai Uniónak a speciális vetületét figyelembe vegyük, hiszen nem csak egy államról van szó. Nyilván az egyes tagállamokban vannak alapszabályok, vannak alkotmányok, amelyekre nézve olvashatunk arra vonatkozóan részleteket, hogy melyik parlamentnek hol legyen és hány alkalommal ülésezzen az a parlament azon a székhelyen. Tehát ezek különbözőek a tagállamokban, de a, az eljárás jogokat is meghatározhatja a parlament és ez is szerepel az alkotmányokkal. Tehát a parlamenti önrendelkező és önszerveződési jognak azért van hagyománya itt Európában, vannak erre jó példák, úgyhogy szerintem meg lehet oldani pragmatikus módon, a, a puszta tényekre támaszkodva ezt a kérdést is. Köszönöm. Köszönjük. Következő felszólalónk. Nem hiszem, hogy minden kérdésre tudok válaszolni, megpróbálok néhányra. A, természetesen jobban kellene jogilag is érteni ahhoz, hogy a, az alkotmányos és a szerződés alapján tudjuk megtárgyalni a lehetőségeket, és úgy gondolom, hogy azért tartunk ott, ahol tartunk, mert a történelem úgy alakult, hogy hogy sokan úgy gondolták, hogy ez egyfajta fél függetlenség, és egészen más a helyzet most, mint az 50-es évek elején, ahogy Hefner úr is mondta, a parlament átalakult az elmúlt időszakban, amikor a széd és a cén közösséget létrehozták. És mindez nagyon is megfelel mindannak, amit a, a jog, jogkörökben és a hatalmi megosztásban és váltásban is látunk. Az eljárások nem követték ezt, pedig az eljárásokhoz nagyon nagy köze van az, hogy hol dolgozik a parlament. Fontos kérdés, de az a furcsa ebben, ami szokatlan is, hogy a tagállamok nem, nem a tagállamok döntenek az EP ügyrendjéről. Az, hogy a parlament hol dolgozik és hogyan, az pedig szorosan az eljárásoktól függ. Éppen ezért furcsa, hogy a parlament nem kap nagyobb hatáskört, hogy ezt e, saját magának eldöntse. Szokatlan, hogy a parlament ezt nem teheti meg. Az Európai Unió jelenlegi felállásában felállása természetesen nem illeszkedik semmilyen modellhez. A bizottság, ha csak nem tekintjük, vagy még a kormánynak is tekintjük, nincsen meg az a fajta bizalma, mint a parlamenteknek, a, a kormányoknak a parlamenti rendszerekben. Tehát a parlamentnek nagyobb jogköre, szabadsága kellene, hogy legyen, hogy meghatározza azt, hogy mit tesz, hol teszi. A beosztását, menetrendjét és a helyszínt egyaránt meg kellene tudnia határozni, de azt is látom, hogy ez egy politikai kérdés, és ezért nincs egyszerű megoldás. Nem lehet egyszerűen a szerződést megváltoztatni. És ha még egy dologra reagálhatnék, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt újra napirendre tűzni. Nos, ez is nehéz. Az európai parlamenti választások kutatása azt mutatja, hogy az EP választások igazából nem annyira európai, sokkal inkább nemzeti kérdésekről szólnak. Egyre több bizonyítéka van annak, hogy az EP választ, hogy a nemzeti választások befolyásolják az LP e választásokat is. A legutóbbi választásnál ez egyértelműen így volt. Valóban ez azonban lehet egy olyan kérdés, hisz a transnacionális pártcsoportok lehet, hogy legközelebbi választásoknál már a bizottság jelölteivel együtt kampányolnak, vagy a kampányszervezés is külön kérdéstárgya lehet. Ha megengedi, egy megjegyzést tennék. Igen, egy kérdés, nem megjegyzés, mert ez nagyon fontos kérdés, hogy különbséget tegyünk az eljárás rend és a székhely meghatározása között. A 27 tagállamban vajon hány, ha egyáltalán van, hány parlament dönthet arról, hogy hol ülésezzen a parlamentje. Tehát opcióként, nem pedig törvényileg meghatározott kérdésként. Nagyon fontos lenne képet kapni arról, hogy az alkotmányos rendben milyen lehetőségek vannak az Európai Unió különböző országaiban. Köszönjük a kérdést. Válaszolhatok? Szerintem jó lenne, hogyha válaszolna rá. Az Európai Parlament eljárásrendje, eljárási szabályzata, hogyha hierarchikusan tekintjük, az Európai Unió jogalkotási aktusainak szintjén van, úgyhogy európai kontextusban nem hiszem, hogy fontos lenne különbséget tennünk ezért, és a tagállamokban is különböző modellek vannak. Nagyon durva kép lenne most számokat mondani, de vannak alkotmányos rendelkezések erre vonatkozóan de azt látni kell, hogy ha nincs alkotmányos rendelkezés erre vonatkozóan, akkor az önszerveződés elve az, amely ezt a felhatalmazást megadja, és ez a lényeg benne. Tehát lehetne, elképzelhetjük azt, hogy egyszerűen szabályok hiányában az Európai Parlament megoldhatja a problémát. Tehát ez lehet a legegyszerűbb megoldás. De természetesen ha 72% ugye azt mondja, hogy Brüsszelbe jöjjön a parlament, akkor nyilvánvalóan ez is szerep, akkor, amik, vagy ez is egy elem, amikor a szerződés módosításairól tárgyalunk. Köszönöm. És most az utolsó hozzászólónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, egyezünk abban, hogy a szakértők megpróbálnak reálisan egy olyan kérdésről beszélni, amely a meglévő alkotmányos és szerződéses szabályokon keresztül lehetne megoldani. Persze forradalmat robbanthatna ki az EP, de hát eh, erről ne beszéljünk most. De ahogy mondtam, azt is megfontolhatnánk, hogy az EP egyfajta különleges eh, pozíciót élvez az EU-n belül, amely kapcsolódik ahhoz a dinamikához is, amelyet Richard Cobert és mások mondtak. Tehát egyre nagyobb eh, függetlenséget kap, és miért ne kérhetné, hogy megválassza a saját üléseit. Ha az EP ezt meg tudná tenni, ha dönthetne erről, akkor ahhoz a szerződést módosítani kell, amelyet tulajdonképpen fentről rá, erőtettek rájuk. A, ez azonban azt jelenteni, hogy a parlament minden nemzeti parlamentnél eszős, e, erősebb lenne, és nagyon erős lenne, hiszen nagyon kevés elem vonatkozná rá a szerződésből, és a politikai felelősségre vonás is rendkívül korlátozott lenne. A nyilvánvalóan a tagállamok nem akarnának egy ilyen szupererős EP-t. Ami az állampolgárok mobilizálását illeti, és lehet akkor egy kicsit provokatív lennék most, nem hiszem, hogy túl kellene becsülnünk a lakosság mobilizálását a e kérdéskörben. Nyilvánvalóan a lakosság egy óriási tartalék, de én az EP-t kutatom már több mint húsz éve, és itt is dolgoztam, és tudom, hogy mennyire fontos mindenki számára az EP-ben, hogy hol van az EP központ. De ennek jó oka van, az élet, a munkamód, stb. Nem hiszem, hogy a, az állampolgárokat viszont ennyire érdekelni, sőt lehet, hogy nem is tudnak róla. És hogyha a központ érv, mint érv, vagy a székhely befolyásolja a lakosságot, akkor azt a média használja csak. Tehát nagyon sok dolog mobilizálná az embereket, a politika, Európa integráció, stb. De végül is egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy a reális megoldás az EP számára az, hogy új szerződést tárgyaljon, amelynek része a székhely kérdése is. Ez egy nagy csomag, amit, és rengeteg ér van, ami talán néhány tagállamot meggyőzhetne arról, hogy lépni kell ebben a kérdésben, bár nem hiszem, hogy az e Európai Parlament önmaga ezt a változást elérhetné. Köszönöm. Köszönöm én is, ha jól tudom, akkor ha Rander szeretne még hozzászólni, úgy gondolom azért mehetünk tovább, mert rezerválnunk kell némi időt. De nagy szerencséje van, mert jól állunk időben. Persze, lehet, hogy az valakinek a benyomása, hogy én a forradalmat támogatom. Egy dolgot szeretnék azonban elmondani. Ne úgy tekintsünk a parlamentre, mint olyan intézményre, ahol technikai szabályok van csak, vannak csak. Hogy nincs dinamikus, változó, alkotmányozó eljárás. Különösen, hogyha így tekintjük az Európai Parlamentet, akkor látjuk, hogy mennyi olyan jogkör van, amelyet a parlament megszerzett magának, pedig nem volt benne a szerződésben. És mindez mindegy egyes jogalkotási időszakban előfordul. Amikor a, a, a diákoknak ugye azt szoktam tanítani, eh, példaként szoktam felhozni azt, amikor eh, a, a szerződésszegéses eljárás eh, vagy a kötelezettség megszegési eljárás a brit parlamentben elindult, amikor politikaivá vált, és amikor bizalmi szavazásra kerül sor. Nos, ezek azok a mechanizmusok, amelyek az Európai Parlamentben is megvannak. Azaz, Valószínűleg az EP és a több intézmény közti kapcsolat nem csak jogi. És ha ez így van, akkor ezt a bíróságnak is figyelembe kell vennie. Mert az, intézmény, az az intézmény, amely kreatív lehet a tekintetben, az a bíróság. Nagyon jól kellene látni a, a bíróságnak tehát ezt a mechanizmust. A tehát politikai logika és nem jogi logika az, amire szerettem volna a figyelmüket ráirányítani. Köszönöm szépen, és nagyon sajnálom, hogy nincs már idő az utolsó megjegyzés. Köszönöm a beszámoltathatóság és demokrácia kérdése, és közvélemény. Eddig, amit megvizsgáltunk, az a parlament körüli változó vélemények. Nem tudjuk azonban azt, hogy a közvélemény micsoda erről mert bár a parlament évente több milliót köld az Euróbarométerre, Európarlamentre, stb. stb. soha nem volt még olyan kérdés, ami ezt feszegette volna. Mm, Körbe kérdezgettünk, felmérések vannak a szerződésről, ami természetesen szerintem abszurd, de jó lenne, hogyha az előadók esetleg felvennék az állásfoglalásra azt is, hogy az Európarométernek meg kell kérdezni 25 ezer európai állampolgáról, akit folyamatosan szondáznak, a, hogy mi a véleményük az Európai Parlament székhelyéről. Köszönöm. Köszönöm. Ha az előadóinknak nincs további megjegyzése, önnek mégis van? Jó, akkor megadom a szót. Lange képviselő megjegyzésére hadd reagáljak. Persze az Európai Parlament mindig is élt költségvetési lehetőségevel, hogy az intézményi kapcsolatokban a helyzetét bővítse, és igen, kreatív és sikeres is volt ezzel, ez kétségkívül igaz. Itt azonban egy olyan jogterületről beszélünk, amely eddig még viszonylag konkrét. Az Európai Bíróság is állást foglalt ezzel kapcsolatban. Akkor, amikor a 97-es és 2012-es adatokat olvasok, akkor úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság nagyon nagy autót, ajtót hagyott nyitva az EP számára, legalább néhány kérdés megoldására. Úgyhogy tulajdonképpen ez a lehetősége a parlamentnek, hogy a meglévő jogközereivel egy kicsit úgy mozogjon, és tulajdonképpen ez is volt az elmúlt 16 év drámai fejlődése, ennek az eredménye, így bővültek a parlament jogkörei. Köszönöm. Thank you very much. So I... Köszönöm szépen, én is úgy gondolom, hogy nagyon élénk volt a beszélgetés, a vita, kérdések, válaszok a kollégáktól, úgyhogy most Gerált Heftnert szeretném kérdez, kérni, hogy társ előadóként mondja el záró megjegyzéseit. Igen. Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, minden kollégának, minden szakértőnek. Nagyon sokat segítettek ma minket a vitában. Amit arról folytattunk, hogy milyen hatása van a parlament székhelyének a parlament önszerveződésére. Nem fogom most elismételni mindazt, ami elhangzott, szükségtelen, nem is lenne jó, de láttuk, hallottuk, hogy milyen történelmi, empirikus, gyakorlati, alkotmányos érvek vannak, milyen kutatási eredmények, ezek mind segítenek minket a jelentésben. De végül is nekünk kell döntenünk majd. Nagyon érdekesnek találtam azt, hogy a végén egy nagyon fontos kérdés is felmerült, ami szerintem talán a, a döntő kérdés mindenki számára. Alapkérdés. Azt mondtuk, Paulo Ránchez mondta, hogy forradalomért kiállt. Persze, biztosak lehetünk abban, hogy az előadók nem fognak forradalmat javasolni de abban is biztosak lehetnek, hogy az előadók alaposan meg fogják vizsgálni az adott lehetőségek, adott keretek, az adott szerződések között keretében azt, hogy hogyan lehet a parlament számára jobb jövő felé lépéseket tenni, és ez minden parlament számára az alapkérdés. Mindig ugye a meglévő joggal kell dolgoznunk, nem akarom a bíróságot kritizálni egyáltalán, de értelmezni kell, a bíróság értelmezi a jelenlegi törvényeket, és a meglévő törvények alapján mi döntjük el, hogy hogyan alakítjuk a jövőt. A parlament, ha nem vizsgálná meg munkafeltételeit, és nem akarná javítani azokat, akkor szerintem az rossz parlament lenne nekünk. Azt kell megvitassuk, hogy milyen hatásai vannak munkafeltételeinkre mindennek, és nagyon örülök annak, hogy ez nem volt egyoldalú, hallottunk különböző érveket, hogy mindez a hatékonyság csökkenéséhez vezet, stb. De olyan érvet is hallottunk, ami szerint ez a havi utazás Strasbourgba segíti a parlamentet abban, hogy jobban megszervezze önmagát, hiszen nem sok nem kormányzati szerv, lobby, stb. van. Tehát mindkét oldalnak vannak érvei, és végül ezeket kell mérlegelnünk, és politikai kérdés lesz a döntés. De világosan megmondanám azért azt, hogy ismerjük a szerződéseket, a bíróság elmondta nekünk, elmagyarázta, és akkor az, a bíróság azt mondta, hogy nincs a szerződések között mozgás lehetőség. Ha mozogni szeretnénk, akkor a szerződést kell megváltoztatni. Fel kell tárjuk azt, hogy ez a parlament akarja-e, hogy módosítsuk a szerződéseket, és hogyha igen, akkor hogyan? Hallottuk már, hogy a parlamentnek kell a döntési jogot megadni, erős érvek vannak amellett is, hogy mindez az őszinte együttműködés eleme legyen. Mindez tehát a szerződés keretében kell megtárgyalni. Holnap fogunk ehhez hozzá fogni a munkadokumentum alapján, és az első júniusi jelentéstervezet alapján. A véglegesítésre pedig ez év őszén kerül sor. Van még egy általános kérdés, nem ez az egyetlen, amit fel kell vessük. Nagyon sok kérdés van a meglévő szerződésekkel kapcsolatban hiszen ezek nem teljes mértékben váltják be a hozzáfűzött ígéreteket, vagy, te, vagy töltik be az elvárásokat a jövőre vonatkozóan. Abban is biztos vagyok, hogy szükség lesz a szerződés módosítására, szükség lesz a következő választásokat követően egy konventre, és biztos vagyok abban, hogy ez a parlament nagyon alaposan meg fogja vizsgálni azt a kérdést, hogy nekünk milyen elvárásaink lesznek a jövő szerződésével kapcsolatban. Tehát mi most erre készülünk, a jövőt készítjük elő, és remélem, hogy a nagy kihívás azt fogja jelenteni, hogy felelősen fogunk eljárni. Tudom, hogyha bárkinek kérdése lenne még nekem, az árnyék előadóknak, Fox úrnak, akkor ő, professzor urak megengedik, hogy kapcsolatba lépjünk önöket. Köszönöm ezt a mai napot, és nagyon várom már a holnapi vitát. Köszönöm, gratuláljunk minden hozzászólónak, külön köszönet a vendégelőadóknak, kollégáimnak, a titkárságnak, amely előkészítette a mai délután, és külön köszönöm a tolmácsok munkáját, és a technikának, mert ne felejtsük el, hogy enélkül nem igazán lehetnénk itt. Köszönöm szépen mindenkinek, kellemes estét!